So, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir setzen heute unsere Sitzung fort. Äh, die Koordinatorenbeschlüsse von der Sitzung. Jó napot kívánok! A koordinátorok ülésének az eredményét kiosztottuk, és hogyha 12.30-ig nem emel senki kifogást, akkor elfogadottnak tekintjük. Akkor most áttérünk a szavazásra, először is szeretnénk tesztelni, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Sehol sincsenek túl sokan. Egyetlen egy frakcióban sincsenek túl sokan. Akkor a halászattal, horgászattal kapcsolatos anyagról szavazunk Újhely István, anyagról első módosító mellett. Szerintem még várjunk egy kicsit. Egyes módosító ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. Kettes módosító mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosító mellett? Ellene? Tartózkodás elutasítva. Ötös módosító mellett? Ellene? Tartózkodás elutasítva sajnálom, a néppárti lista, szavazó lista valahogy máshogy került megszervezésre. Tehát én megkérném a kollégákat, hogy a második listára térjünk át, tehát a horgászati turizmus és a halászat horgászat diverzifikálása. Tehát ez valószínűleg valamilyen vélemé, véletlen. Tehát ez, ez volt a legfontosabb megjegyzés ma. Természetesen. Köszönöm szépen, hogy megemlítetted. Akkor most folytathatjátok. Nagyon szépen köszönöm. Akkor folytatjuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, elnézést, a tízes módosító mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 12 módosító mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 13-as módosító, 14-es módosító, mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 15-ös módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A 24-es módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 25-ös mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellett, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. 26-os. Megnyitom. Zárom. 23-19 ellenében elfogadtuk. 27-es mellett ellene elfogadtuk. 28-as mellett elfogadtuk. 29-es és 30-as Együtt, mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 31-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellett, ellene, és elfogadtuk. 39-es ellene, elutasítva. 40-es mellett, ellene, ellenőrizzük, tehát megnyitom a 40-est, 40-est zárom, 20 mellette, 22-en ellene, egy tartózkodással elutasítva. 41-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43 os mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44-es, 45-ös mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 46-os mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Negyvennyolcas mellett ellene, tartózkodás elutasítva. 49-es mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk. 51-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 52-es első rész mellett, ellene. Itt nagyon kevesen jelentkeztek még egyszer. 52-es első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most már látható. Második rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 53-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 54-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 55-ös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 56-os mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 57-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 58-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 59-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 60-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 61-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 62-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 64-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 65-ös mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 66-os mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 67-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 68-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 69-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 70-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 71-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 72-es mellett, tartózkodás elfogadtuk. 73-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 74-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Akkor a zárószavazás. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 38 mellette, 4-en ellene, 2 tartózkodás, nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálunk Újhelyi úrnak! A következő. A következő a munkahely teremtést és növekedést támogató beruházások Zvatowski képviselő anyaga. Egyes kompromisszum. Mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosító mellett, ellene, tartózkodás, ellenőrzöm, ellenőrzöm a kettes módosítót, megnyitom. Zárom. 20 mellette, 24-en ellene, elutasítva. 10-es módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 12-es módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 2-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 19-es módosító mellett, ellene, ezt ellenőrzöm, tehát a 19-est megnyitom, zárom, 21-en mellette, 23-an ellene, nincsen tartózkodás, elutasítva. Négyes kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 26-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 28-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 29-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31-es módosító mellett, ellene, elutasítva. 32-es mellett, ötös, a hatos kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 41-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Hetes kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Amendment 45 dafür. 45-ös módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 48-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 49-es mellett, ellene tartózkodás, de a 49-est ellenőrizzük, megnyitom. Ist geschlossen. Zárom. 21-en mellette, 23 on ellene. Elutasítva. 8-as kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most nézzük, ezt elfogadtuk. 57-es. 57-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es kompromisszum, mellett ellene, elfogadtuk. 59-es módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 63-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 66-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 67-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 68-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 69-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 70-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 72-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 76-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 77-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 78-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 79-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 86-os mellett, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrzöm, tehát a 86-ost megnyitom. Pillanat, pillanat. Zöldek? Ez nem lehet, én csak három zöldet látok. Az nem lehet. Tehát a rendszer azt mondja, hogy, csak, hogy a zöldeknél egyel több van, de hát csak hárman vagyunk. Hát ez lehet, hogy a kívánság néppárt stimmel. Igen. De csak hár, meghekkeltek? Hárman vagyunk csak. Tehát akkor Te 86-os, ugye? Tehát 21 mellett, a 24 ellen elutasítva. 80-as módosító mellett, ellene tartózkodás elutasítva. 81-es mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 11-es kompromisszú mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 87-es mellett elfogadtuk. Ez, ez 89 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 90-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor most a zárószavazás következik. Megnyitom. Hát igen. Zárom. 40 mellette, 4 ellene, egy tartózkodás. Elfogadtuk, és gratulálok Złotowski képviselőnek. Milyen Jetzt kommen wir zu dem Bericht. Akkor most áttérünk a következő jelentése, ez pedig eh, Keith Taylor jelentése a vízi szállításról. 24-es módosító. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 26-os mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizni kell, tehát a 26-osról akkor gépel is. Megnyitom a szavazást. Lezárom azt. 21-21 arányban elutasítottuk.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 44-es mellette, két részben első rész, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második mellette ellen elfogadtuk. 45-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 46-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 47-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 48-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizni kell. Megnyitom az 50-esről ismét a szavazást. Lezártuk a szavazást. 22-24 arányban tartózkodás nélkül elutasítottuk. 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 52-es mellette ellene tartózkodást elfogadtuk ugyancsak. 53-as mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell, 53-asról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 27-18 arányban elfogadtuk. 51-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 55-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 56-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 57-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 58-as mellette, ellene tartózkodás, ezt ellenőrizni kell az 58-ast, megnyitom az 58-ast, lezárom az 58-ast. 21-24 arányban elutasítottuk. 59-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 60-as mellette, ellene, tartózkodás nem látható egyértelműen, úgyhogy ellenőrizzük, megnyitom a 60-asról a gépi szavazást, lezárom a szavazást. 20-26 arányban elutasítottuk. 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 62-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 63-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 64-es mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell. Megnyitom a 64-esről a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 69-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Itt egy szóbeli módosítóról kéne döntenünk. Van-e bárkinek ellenvetése? Nincs. Ki támogatja? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 71-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 73-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 74-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 75-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Kettes szóvali módosító következik, ellenzi valaki? Nem. Egy fő ellenzi? A kettes szóbeli módosítót kérdezem. A kettes szóbeli módosítót ellenzie valaki? Hogy arról szavazunk. Akkor elutasítottuk a szóbeli módosítót, úgyhogy a normális alapszövegről szavazunk ehelyett. 85-ös mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 87-es mellette, ellene, tartózkodás, nem, géppel kell szavaznunk, nem egyértelmű. Lezárom a szavazást. 23-23 szavazat egyenlőség mellett elutasítottuk. 88-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 89-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 90 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 91-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 92-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 93-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 94-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 96-os, ról nem szavazunk, 4-es kompromisszumról szavazunk, ki támogatja, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 104-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 105-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 106-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 107-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 108-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 109-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 110-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 111-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 112-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A következő több módosító mind egy szavazást igényel csupán. 113-119-ig mellettük, ellenük tartózkodás ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 38-8 van, hát elnézést, ez egyértelmű lett volna, de még mindig mondhatom, hogy emeljék fel jobban a karjaikat. 100, 20, nem, 5-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, 15-ös, 16-os mellette, ellene,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 módosított szövegről szavazógéppel ejtjük meg. Megnyitom a szavazást, lezárom azt. 42 Négy arányban tartózkodás nélkül nagy többséggel elfogadtuk a szöveget. Gratulálok Keith Taylornek. 13-as pont, új lehetőségek, a kollaboratív üzleti modellek. Riké kolléga volt az előadó. 27-es módosítóval kezdjük, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 36-os módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 51-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 53-as mellette, ellene, tartózkodás. 53-asról géppel szavazunk inkább. Lezárom a szavazást. 23-21 irányban elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os, pontosan 56-os mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20 támogatják, 26-an ellenzik, elutasítottuk. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás, ez sem egyértelmű, úgy látom. A 65-ösről kérem, hogy kártyával is szavazzanak. Lezárom a szavazást. 25-21 arányban elfogadtuk. Tartózkodás nem volt. 66-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 73-as mellette, 83 as ellene tartózkodás elfogadtuk. 84-es mellette, 83-asról ellenőrzést kérnek? Hát, jó, legyen. Lezárom az ellenőrző szavazást, 28-17 arányban elfogadtuk tartózkodás nélkül. 84-es mellette, ellene tartózkodás, 85-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk a 84-eshez hasonlóan, 86-os mellette, két részben szavazunk, első rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum kitámogatja ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 104-es módosító mellette dagegen ellene tartózkodás elutasítva. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 118-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük, jó. 118-asról gépi szavazást indítok, lezárom azt. 21-25 arányban elutasítottuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 127-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 128-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 140-es mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell a 140-est, úgy látom. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20 támogatják, 26 viszont nem. Elutasítottuk. 141-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 151-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 164-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 229-es mellette, nem, erre nem kell szavaznunk, 15-ös kompromisszumra szavazunk inkább, mellette ellene elfogadtuk. 178-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. az empl 6-os módosítójának második részéről szavazunk, mert az első rész megegyezik a második résszel. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrzést kérnek, igényelnek, igénylünk, látunk szükségesnek. Lezárom a szavazást, elutasítottuk 19-27 arányban. 189-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 190-es, de ez egy szóbeli, ellenzi valaki? Nem látok ilyet. Akkor jött a 190-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 191-es mellette, ellene elutasítva. Van itt egy szóbeli módosító 192-esnél, ellenzi valaki, nem? Akkor szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 205-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 206-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 218-as módosító mellette. A 18 as ellenőrizzük? Jó. Akkor visszamegyünk a 18-asra, a kompromisszumra, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Óriási többséggel elfogadtuk. Köszönöm, hogy emlékeztetett erre. 19-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 218-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 227-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 228-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 231-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 232-es mellette, ellene tartózkodás el. Ample 4-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ample 8-as módosító mellette, tartózkodás elfogadtuk. elutasítottuk. Ample 8 Ample 8-as. Megnyitom. Zárom. 20 mellette, 25-en ellene. Egy tartózkodás elutasítva. Ample 11-es mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. Ample 12 mellett, ellene tartózkodás, ezt ellenőrzöm. Megnyitom. Zárom. 17 mellette, 30 ellene, elutasítva. 13-as emple mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Emple 18-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Emple 19 mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. plusz 22 mellett, ellene, nem látom. Ample 22-es, megnyitom. Zárom. 19 mellette, 28 ellene, elutasítva. Egyes módosító mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kettes mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hármas és ötös mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 25-ös kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 26-os kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 19-es módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 22-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Empel A mellett, ellene, tartózkodás ellenőrzöm, az Empel A megnyitom, Zárom. 24 mellette, 23 ellene elfogadtuk tartózkodás nélkül. Ample B mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Ample D mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Ample F mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Ample H mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. MPJ mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. MPK mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És akkor a záró szavazás néz szerint megnyitom. Zárom. 42-en mellette, 4-en ellene, egy a nagy többséggel elfogadtuk, és gratulálunk Dominik Rikének. Most akkor áttérünk a belvízi hajózási statisztikára. Egy zárószavazás van név, név szerint. Megnyitom. Zárom. 39 mellette, 2 ellene, 4 tartózkodás. 41-en mellette. Ketten ellene, négy tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor áttérünk. Most működik? Jó. Akkor áttérünk a vasúti statisztikára. Én vagyok a jelentéstevő. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 43 mellette, 2 ellene, egy tartózkodás, elfogadtuk. Akkor most áttérünk a kikötők pénzügyi átláthatóságára. A jelentéstevő egy rövid megjegyzést szeretne tenni. Knut Fleckenstein kap szót. Nagyon rövid leszek, egy pontra utalnék, amely lehetővé tette ezt a mai szavazást. És hálás vagyok a tanácsnak, hogy a parlamenttel közösen világos nyilatkozatot tett az állami támogatások tekintetében. Tudom, hogy ez a bizottságnak nem tetszett, de a tanács és a parlament azt mondják a bizottságnak, hogy a véleményünk szerint infrastruktúrális intézkedések is vannak a kitöktőkben, és pedig olyanok, amelyek nem minősülnek állami támogatásnak, amennyiben mindenki érdekét szolgálja, és mindenki számára hozzáférhető. Ez egy lényeges pont, és ajánlhattam volna a szavazást. Tehát 15 év után ez lesz az utolsó alkalom. Köszönöm az árnyék előadóknak, azoknak is, akik már nincsenek itt, komocákhoz képviselőnek, hogy jól együttműködtünk a biztos asszonynak, elnök úr és a tanácsnak is köszönöm a gyümölcsöző együttműködést. Köszönöm szépen. Akkor már előre is lehet tapsolni. Tehát ez volt a megjegyzésre szánt taps, és most név szerint szavazunk. Megnyitom. Zárom. 38-an mellette, 80 ellen, egy tartózkodás nagy többséggel elfogadtuk. Köszönjük szépen, és gratulálunk az előadónak. Akkor folytatjuk. És pedig eh, a gépjárművek, a gépjármű pót, kocsik eh, vizsgálata Karima Deli az előadó. Tehát akik kimennek, kérem csendben tegyék. Karima Deli kap szót. Megvárom, hogy kimenjenek a kollégák a teremből, hogy mindenki hallhassa, amit mondok. A minute, please. Please leave the room. Mindenkit arra kérek, hogy aki nem akar itt lenni, hagyja el a termet. Folytatnunk kell az ülést, nincs túl sok időnk. leave the room or sit down. Aki itt maradt a teremben, azt kérem, hogy foglaljon helyet. Nun Karim Adeli hat das Wort. Karim Adeli szó. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a társ előadónak a módosító indítványok első olvasatát követően az a kellemes megállapításom, hogy mindenki tényleg mindent megtesz azért, hogy megerősítsük a jogalkotást. A valós válaszokat akarunk a, rende, a rendeltel kapcsolatban, a Dieselgate botrányt követően. Meg kell tisztítani Európa útjait azoktól a piszkos, koszos autóktól, amelyek egyáltalán nem teljesítik az európai előírásokat. Nézzük csak meg, mi történik a legutolsó közlekedéssel kapcsolatos környezetvédelmi jelentés közétételőt követően Európában 30 millió koszos autó jár, amely nem teljesíti a nitrogén oxid kibocsátással kapcsolatos előírásokat, sokszor 10-szer, 15-ször magasabb a kibocsátása. Mindez akár ezer halál esetet is okozhat évente. És a tanúsítási optimalizáció miatt van mindez. A jelentés a fogyasztó számára próbálja biztosítani azt a bizalmat, amelyet elvesztett az európai autogyártásban. Fontos, hogy a, tudnunk kell, hogy a fogyasztók nem értik, hogy miért nem hívták vissza a csaló autókat. Németországban például hogy fordulhat elő, hogy még mindig köz, el tudnak adni nem teljesítő autókat. És a fogyasztók ezt nem értik, hogy miért nem úgy történik minden, mint az Egyesült Államokban. A rendelet az, az összes aspektussal foglalkozik. Összes kártyát a kezünkben tartjuk. Ez a botrány, ez egy közegészségügyi botrány, és azért azt is mondanám, hogy esetleg állami botrány. A bizottság véleménye szerint tehát kötelező rendszert kell előírítani az autógyártók számára. Sokszor ezt ugye megszekték, sokszor az állam cinkosságával. És éppen ezért nagyon fontos, hogy a jelentés tervezet az IMCO-ban minél erősebb legyen. Mindez mit jelent? Azt jelenti, hogy új európai hatóság felállításáról van szó. Három frakció már kéri ennek az új európai hatóságnak a felállítását. Most már kezdik a részleteket meghatározni, a feladatokat, a költségvetési keretet, ami egyáltalán nem fogja terhetni az európai adófizetők pénzét és ugyanolyan eredményt tudnánk ezzel elérni, mint az Egyesült Államokban. Független laboratóriumok végeznék a technikai feladatokat a piac felügyelet tekintetében a GRS témájában. Mm, a megoldás egyszerűnek tűnik. Amikor európai hatóságról beszélek, akkor nem egy kimeráról beszélek, egyszerűen ami már működik, azt szeretnénk lemásolni. Mindenki azt mondja, hogy egy valós, az Egyesült Államok példáját követő hatóságra van szükség az, annak a funkcióival, amely függetlenül átlátható módon saját eszközökkel működik, és ugyanakkor meg kell vizsgálni, hogy az Európai Bizottság hogyan gondolja el ennek az ügynökségnek a fölállítását. Márgós asszony, amikor a Volkswagen botrány ki robbant, akkor azzal a felhívással élt, hogy meg kell tennie ezt a lépést. Nagyon fontos a felelősségre vonás, és nagyon fontos, hogy legyen európai felügyelet, amit megerősítünk, abban a témában, ahol a tagállamok nem teljesítettek. Bízom, bízom a bizottságban, bízom az Európai Bizottságban, és bírom, bízom a közlekedési szakbizottságban is. Úgy gondolom, hogy közösen meg tudjuk találni az ilyen hatóság felállításának a megfelelő feltételeit és költségvetési hátterét. A közlekedési szakbizottságnak kell megkeresni a megfelelő megoldásokat, és azt kell, hogy tudjuk mondani, hogy az Európai Parlament ezen botrányal kapcsolatban, ami persze nem csak a Volkswagen érinti, bizonyítja, hogy meghallgattuk az állampolgárok hangját, és valós, konkrét, gyakorlatias és hatékony megoldást várunk el az Európai Bizottságtól. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen! Mielőtt átadom a szót az árnyék előadóknak, Gezine Meissner látogató csoportját üdvözlöm az é, vele együtt érettségizettek látogatnak meg minket. Üdvözöljük őket a szakbizottságunkban. Néhányan mosolyognak még. A következő Werner Kuhn. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Deli kolléganő, a vélemény előadója a TRAN szakbizottság részéről, a téma pedig eh, a pótkocsik és alkatrészek engedélyezése az európai piacok és eh, a közúti forgalomból történő ellenőrzése ezeknek, az alkatrészeknek. Már volt egy árnyékelőadó ülés, és ezt mit cseréltünk, és a központi pont tényleg az, hogy a jövőben hogyan lehetünk képesek ezeknek a gépjárműveknek az ellenőrzésében, amelyek belső égésű motorokkal közlekednek. Tehát az EMIS bizottságból is van egy jelentés, de szeretnék utalni még egyszer arra, hogy most Európában közlekedés technikailag biztonságos gépjárműveket a nemzeti hatóságok engedélyeztetnek. Tehát nem az a helyzet, hogy nagy problémáink lennének mondjuk a gépjármű fékeivel vagy hajtóműveivel, hiszen eh, ezek megfelelő módon eh, biztosítják az utasok biztonságát, vagy ugyanez vonatkozik a kormányzásra. De ebben az esetben a figyelmünket egy különleges szegmensre irányítjuk a belső égésű motorra és a kibocsátott káros gázok kezelésére. Tehát tényleg eh, a belső égésű motorok által kibocsátott gázok károsan befolyásolják az egészséget. És éppen ezért szeretnénk eh, azzal kezdeni, hogy milyen technikai eszközökkel lehet az eurokatalizátor hatos hatékonyságát ellenőrizni a gépjárműveknél. Ez egy technikai kérdés. Műszaki kérdés, tehát megvan, megvan ez a lehetőség, megvan a kibocsátott gáz csökkentésének a lehetőség, és becsapták a fogyasztót. És szeretnék erre utalni, tehát nem csak egy nagy, legnagyobb európai autógyár csalt, hanem a tényleges vezetési, kibocsátási értékét sem tartották be. Tehát eh, kilométerenként 80 mg noxot, eh, nitrogénoxidot lehet kibocsátani. És a tényleges esetben, a tényleges vezetés alatt a három se is volt ez. A tanács és a bizottság megállapodott, hogy ezt mindenképpen szeretnék visszavenni, kék technológiával, vagy bármilyen technológiával, és valami történt. Tehát a jövőben itt mit tudunk tenni? Tehát legyen egy európai ügynökség, a néppárt részéről szerintem ebben a formában nem működne. Az engedélyezési, az engedélyez, engedélyező helyek adataira van szükségünk, össze kell foglalni az összes tagállamból ezeket az adatokat, hogy megfelelő információs platformunk legyen. És a bizottságnál ezeknek össze kell futnia. A bizottság eddig nem végezte el megfelelő módon az anyagot. És túlságosan későn jött rá a bizottság, hogy csalnak, és az amerikai piacon derült ki a csalás. Ott is egy állami hatóság derítette ezt ki, és hogyha az Egyesült Államokban olyan jók a környezetvédelmi előírások, akkor semmi probléma nincs, hát át kell venni. Na, ezt, ezt a vitát azért még folytatjuk, de a mi álláspontunk az, hogy ezeket az információs és koordinációs platformot szeretnénk létrehozni hol. És pedig a engedélyező helyek adataira van szükségünk, a gépjármű gyártók adataira van szükségünk, egy bizonyos fokig, tehát mondjuk úgy, tehát ne csak a bizalmas adatok, hanem egyszerűen átláthatónak kell lenni ezeknek az adatoknak. És természetesen az autó, a gépjárművek felülvizsgáló helyeit, tehát a PDI, tehát a PK Ausztriában, tehát a, igazából a kibocsátás értékeket is meg kell vizsgálni. És én még nagyon jól emlékszem, amikor a nagy autó lobbista, az ADAC azt mondta, hogy nem, nem, erre nincs szükség, minden adat megvan, és nagyon fontos a végső adat. Tehát eh, itt még nem volt közös álláspontunk, de szerintem ami fontos, Deli asszony, és ez kiderül a módosítókból is, hogy tematikailag foglaljuk össze az anyagokat, és így lehet esetleg kompromisszumokat találni. Akkor mindenkinek jobb az áttekintése, tehát itt mindenképpen a kibocsátások tekintetében javulnunk kell. Egy kicsit idő hiányban vagyunk, tehát azért kopogok. Elnézést lehetséges. Elnézést Grappini asszonynak az Imkóban szavazásra át kell mennie, úgyhogy inkább mi kérnénk most szót. Grappini asszony hozzászólását olvasom föl. Köszönet a kompromisszumos megoldásokért az előadónak. Tegnap történt csak a kiküldés, ezért nem volt időnk, hogy ezeket átolvassuk. Úgy gondolom, hogy a helyzetet nagyon reális módon kell megragadni. Új ügynökség felállítása 7-8 évet fog igényelni, a rendelet elfogadását követően. Továbbá az ügynökség fölállítását az új rendeletet követően nem biztos, hogy sikerül megoldanunk, mielőtt egy még újabb rendeletet el kéne fogadni. Viszont gyors, azonnali megoldásokra van szükségünk, ugyanakkor hosszú távon lehet, hogy nem ez a legjobb megoldás. Abban mindannyian egyetértünk, hogy gyorsan kell reagálnunk, ezért egy ideiglenes átalakítása a közös kutatóközpontnak ügynökségé talán jó megoldás lenne. Attól félek, hogy az intézet függetlensége problémás, de hogyha leválasztjuk a bizottságtól, akkor a függetlenséget már nem lehet megkérdőjelezni. Az intézmény az összes szükséges felszereléssel rendelkezik, továbbá az emberi erőforrásokkal is. Új egység felállítása drágább lenne és hosszabb adminisztratív eljárást igényelne ügynökség felállításáról majd a tanács fog tárgyalni. Minden tagállam azt fogja majd akarni, hogy őnálló legyen a székhelye ennek az ügynökségnek. Hosszú tárgyalásokat fog ez igényelni, és ugyanakkor a kollégák pedig azt akarják mindenki, hogy gyorsan felálljon az új ügynökség. Természetesen a tagállami hatóságok közötti jobb kommunikációt kell biztosítani, valamint az átláthatóságot a bizottság részéről is kollégám véleményei a saját frakcióm és más frakciók részéről, úgy gondolom, hogy az árnyék előadók további tárgyalásának a tárgyát kell, hogy képezze. Várom a jó együttműködést az előadóval és a többi árnyék előadóval, Maria Grappini. Děkuji, pane předsedo. Já bych v prvé řadě chtěl velmi poděkovat paní zpravodajce. Köszönöm szépen. Ezt szeretnék köszönetet mondani az előadónak mi is ugye tegnap kaptuk meg a kompromisszumos módosító indítványokat. Úgy gondolom, hogy ezek jelentős erőfeszítéseket tükröznek azért, hogy egységes pozíciót lehessen kialakítani. Egyetértek azzal, hogy a tanúsítási rendszer kérelem tárgyát kell, hogy képezze. Ugyanakkor sajnálatosnak tartjuk, hogy a bizottság állásfoglalásának az alapja a bizalom hiány, a jelenlegi rendszer tekintetében, és a hat, tagállami hatóságok által végzett ellenőrzés felügyeleti munkát illetően. A problémát, probléma megoldására azt javasolják, hogy ügynökséget állítsunk föl, de ehhez nagyon sok időre van szükség, és nagyon nehézkes administratív eljárást igényel ez. Éppen ezért úgy gondoljuk, meg kell vizsgálni, hogy az egyes eljárások plusz szabályozása tekintetében milyen igények vannak, hogyan lehet ezt végrehajtani, alkalmazni az Európai Unióban és a tagállamokban. Ilyen értelemben fogok módosító indítványokat benyújtani. Úgy gondolom, hogy valójában arra van szükség, hogy fölálljon egy szakértői csapat, akik a kibocsátás tekintetében jó szakértők. Látjuk, hogy milyen nehézségeink vannak, amikor csak a fennálló helyzetet akarjuk fölmérni. Úgyhogy valójában szükség van egy új struktúrára a piacfelügyelet tekintetében. Meg kell vizsgálni, hogy ennek a költségvetése milyen hatása lesz, és nagyon fontos, hogy előzetes ellenőrzésekre van szükség. Finanszírozási problémát nem okozhatunk, tehát a felügyelet, az ellenőrzések, a rendszer nem okozhat plusz költségterhet. Viszont figyelembe kell venni az administratív terheket is, az egyes tagállamokban eltérő most a tanúsítási rendszer. Két példát szeretnék mondani. jármű típus vizsgálat folyik, e tekintetben lehetne fölgyorsítani az eljárást, és így ilyen módon le lehetne fedni az összes komplex technikai kérdést. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, és remélem, hogy együttműködésünk nek köszönhetően sikerül olyan megoldást találnunk, ami nem okoz plusz adminisztratív terhet, ugyanakkor a jelenlegi helyzet megoldását is lehetővé teszi. Köszönöm. Köszönöm szépen, Dominik Riki. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak az együttműködésért. A Kibocsátási Bizottság keretei között a munka még folyik, de azért már néhány megállapodást tettek. Például a tesztek teljes csődje. A tesztek abszolút nem tükrözték a valóságot, a mostanáig alkalmazott tesztek, és ezeket kötelező lecserélni, javítani. Második megállapítás, az ellenőrző szervezetek teljes csődje amelyek ezeket a teszteket alkalmazták, ezek adminisztratív szervezettsége, függetlensége és eszközellátáltsága az előadó érinti az iparral való kapcsolatot is. Ilyen feltételek között mindannyian egyetértünk azzal, hogy a tesztet meg kell változtatni, ezt alkalmazni, illeszteni kell a valósághoz, valós tesztekre van szükség, és ki kell szűrni, ki kell zárni azokat a technikai kapacitásokat, amelyek befolyásolni tudják a teszteredményeket. A jelentése kapcsolatban van egy általános probléma, méghozzá az ellenőrzés újjászervezése. Hogyha megnézzük, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, nemzeti szervezetek végezik az ellenőrzést nemzeti hatóság keretei között, és a nemzeti hatóság kapná meg az ellenőrzés kompetenciáját. Viszont az én veleményem az, hogy egy teljesen független európai ügynökséget föl kell szerelni eszközökkel. De a kettő véglet között biztos, hogy vannak egyéb megoldások is. Úgyhogy lehet, hogy inkább valamilyen európai platformot kéne felállítani, amelynek meg kell határozni az eszközeit és a kompetenciáit. Egy dolog egyértelmű, a biztonság és a termékbiztonság ellenőrzését, ami most is működik, meg kell hagyni a mostani szervezetnél. Igazából a környezetvédelmi és kibocsátási területen vannak problémáink, tehát a teljes jármű ellenőrzésre vonatkozóan nem kell új szervezetet felállítani. Itt csak kibocsátás ellenőrzésről van szó. Egy másik megállapítás, amit a frakcióm hangsúlyoz, hogy ki kell alakítani, meg kell találni azt a konszenzust, hogy egy európai hatóság vagy platform, mindegy, minek nevezzük ezt, a nemzeti szervezetek fölött kell, hogy álljon. Harmadik megjegyzésem, elnök úr Sokszor azt mondjuk, hogy egy hatóság fölállítása, egy adminisztratív ügynökség fölállítása európai szinten adminisztratív és pénzügyi terhet jelent. De azért emlékeztetnék arra, hogy ahogy a jelenleg működik a dolog, az kb. 15 milliárdos költséget jelent, és továbbra is több milliárd euróba fog kerülni az járművek visszahívása, hogyha az összes gyártót figyelembe vesszük, mondjuk, hogy az idézőjelben az érintett gyártók esetében, úgyhogy ez már mostanáig is nagyon sokba került nekünk, vagy összességében nagyon sokba került. Úgyhogy fontos lenne egy európai hatóság vagy platform javaslata, amely függetlenül működik, ellenőrzési eszközökkel, esetleg összekapcsolva nemzeti kapacitásokkal, nem tudom, hogy ezt hogy lehetne jól megoldani. Minden esetre én személy szerint meg vagyok győződve arról, és az utolsó megjegyzésem, hogy az Európai Ügynökség az biztonságot adna, és ez biztosítaná a valós függetlenséget. Köszönöm. Köszönöm szépen, melyek külön a következő? Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném Deli kollégának megköszönni ezt a kiváló szakértői jelentést, és ez a munka az egyik legfontosabb, ami ezen a téren született, és az EMIS különbizottság adataira alapul. Szeretném kihangsúlyozni, hogy nagyon komolyan figyelem ezt a dolgot, hiszen néhány éve robbant ki a Volkswagen botrány, és ez igazából megrázta az európai polgárok bizalmát az összes szabályban. Az európai szintre és a tagállami szintre is érvényes ez, hogy a bizalmat visszaszerezzük, nagyon komoly együttműködést kell folytatnunk. A botrány alatt kiderült dolgok arról tanúskodnak, hogy ebben a dologban a parlamentnek nagyon szigorúnak kell lennie, és nagyon komolyan kell vennie a szerepét, és az európai fogyasztók, illetve a környezetvédelem oldalára kell állnia, és remélem, hogy mindenki emlékszik erre, és remélem, hogy az autóiparban szigorúbbak lesznek az ellenőrzések. Ezt pedig a bizottság részéről is be kell tartatni. Úgy gondolom, hogy a parlament véleménye arról, hogy milyen célokat kell megszabni az autók engedélyeztetésének tekintetében, a TRAN szakbizottság számára nagyon lényeges. Tehát itt különféle nézetek vannak, de azonban eh, természetesen az a lényeg, hogy eh, hogyan jutunk el a leghatékonyabb, legjobb megoldásra ezen a téren. A legfontosabb az az, hogy a rendszer hatékony legyen, pártatlan legyen, átlátható, ellenőrizhető, és hogy eh, rendszeresen ellenőrizzék a gépjárműveket, és a jelentés tekintetében nyitott vagyok a vitára, és nagyon fontos az, hogy mely szint, mely szerv, mely hatóság vagy rendszer legyen az, amely megkapja a felelősséget, hogy megvizsgálja, hogy működik-e a dolog. És úgy holisztikus szempontból remélem, hogy nem építjük ki megint a bürokráciát, tehát nem bürokratikus szervezeteket hozunk létre, de az biztos, hogy úgy kell a felügyeletet megoldani, hogy ne legyen több bürokrácia. Tehát kíváncsian várom a kompromisszumos javaslatokat, és bizonyára nagyon érdekes lesz, és azt kívánom, hogy építőjelleg jelleg gyümölcsöző együttműködés alakuljon ki közöttünk hogy eh, igazából itt a meglévő fokhíjakat még betöltsük eh, a rendszerben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mivel nem sok időnk maradt már, és hárman akarnak még szólni, ezért másfél percre kell korlátoznom a beszédidőt. Köszönöm szépen, mondja Koch úr. Egyetértek Lamak úr eh, kolléga okfejtésével. Három dologra koncentrálnék, nemzeti díjak, hogyan lehet a piacfelügyelet költségeit kiszámítani és beszedni. Nyilván a szolgáltatás maga és annak minősége legyen a szolgáltató kiválasztásakor a vezérlő szempont, és úgy alakítsuk ezt ki, hogy ennek a piaci mechanizmusokat korlátozó súlyoskorlátozó hatása ne legyen, fejlesz-e a turizmust. A delegált jogi aktusok révén pedig folyamatosan ö, arra kell törekedni, hogy az európai normák érvényesüljenek, legyenek. Ami az szolgáltatást illeti, a gépjárművek adatai gyakran nagyon érzékenyek, ezért általában a gyártóknak nem kell minden algoritmusokat mindig publikussá tenni, de a típus jóváhagyás során a releváns adatokat követelni kell tőlük. Úgy gondolom, hogy erre érdemes lenne figyelemmel lenni a szöveg kialakítása során. Lucy Anderson. Köszönöm szépen. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos most ez a jogalkotás, és örülök neki, hogy körmedeli kezében jó kezekbe került a jelentés a gépjárművekre a típus jóváhagyásra vonatkozó hatása is hatalmas. Nagyon sokan dolgoztunk ebben, a Nemes bizottságban is, és azon voltunk és vagyunk, hogy még egyszer ne történhessen meg a Volkswagen botányhoz hasonló. A módosítóim közül néhányat szeretnék kiemelni. Legfontosabbnak azt tartom, hogy a defeat device fogalma egyértelmű legyen, hogy a rendelet a köz jogát hangsúlyozza az ellenőrzés során a gépjárművek kibocsátásai kapcsán, ehhez részleteket is szabályozni kell, ezért a 136-as módosítót különösen fontosnak tartom. A szubszidiaritásnak itt egy kicsit hátrébb kell lépnie a fogyasztók érdekében, ezért a 141-es módosító a végrehajtással kapcsolatban javasolja azt, hogy konzisztens, koherens, egységes végrehajtásra lesz szükség Európa szerte. A delegált jogi aktusokkal úgy kell élni, tudjuk ugye, hogy ez korábban szakmai területnek minősült, most már tudjuk, hogy nagyon is politikai, hatalmas politikai gondokat okozhat az, ahol azt mondják, hogy ez csak egy műszaki kérdés, és kizárják a a politika csinálókat a döntéshozásból. Úgyhogy, és tudjuk, hogy fontos deregulációs nyomás nehezedik ránk másfelől, ennek ellent kell állni, és az autóipar és a fogyasztók, a vevők érdekében ki kell kényszeríteni ezeket a közösségügyre és pozitív hatású intézkedéseket. Kezine Meissner, köszönöm szépen. Hálásak lehetünk hogy az amerikaiaknak, hogy észrevették, hogy itt mi is másoltunk. A 80 mg-os szabályról megtudtuk, hogy sokkal ambiciózusabb, mint az európaiak. Úgyhogy jó, hogy ez kiderült a közlekedési bizottságban. Már régóta egyébként tudtuk, hogy valós vezetési körülmények közötti mérésekre lenne szükség, és végre ez most már feketén-fehéren kiderült. Jó, ez, hogy a jövőben lehet majd ellenőrizni, legalábbis reméljük, hogy mi is jön ki a csövöm, a kipufogom. Az EMIS bizottságban, amely most is ülésezik, kiderítettük, hogy sajnos minden szint bűnös elkövetett mulasztásokat, és aztán így senkit nem lehet igazán felelősségre vonni. Ez szomorú hol kellett volna ugye ellenőrizni. A típus jóváhagyás legyen független. Az amerikaiak, amerikaiak szúrópróbaszerű teszteket szoktak végezni, szerintem ebben van valami, így lehet csak kideríteni dolgokat. Dominik Riké is leszögezte, hogy ugyan nem vagyunk itt a frakcióban, mi sem teljesen egységesek, hogy most legyen-e ügynökség, ne legyen-e ügynökség, én éppen azt mondom, hogy ne, túl hosszú időt van igénybe, és fölösleges bürokráciát jelenteni szerintem, de egy biztos, hogy valamilyen módon garantálni kell valamilyen rendszerben az ellenőrzést, a felügyeletet. Szerintem a szúrópróba nem rossz ötlet, hogy bármely újonnan piacra kerülő autó, bármikor független hatóságok kiszúrhassák, ellenőrizhessék és adataikat nyilvánosságra hozhassák. És ne csak független legyen, hanem pénzügyi értelemben is legyen független az ellenőrzés, mert ha egymásra úszítják majd a gyártók a saját maguk által pénzelt hatóságot, az sem egy megoldás. Ezen régóta gondolkodunk, de örülök, hogy felmerültek ezek a jó gondolatok is. Nos, Csikovszka kollégának adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Thank you very much for uh, the... És köszönöm a módosítókat is, a vitát. Egy kicsit most nem tudjuk, hogy mit tegyünk, mert ezek a módosítók néha homlok egyenest mondanak egymásnak. És ö, ezekből nehéz kompromisszumot kovácsolni. Ö, jó lenne közös célokat kijelölni. Ha ezek a módosítók egy részét elfogadjuk, hogy akkor biztos egy csomó mást ki kell ejtenünk, viszont némely módosító egyáltalán nem felel meg például a transzparencia követelményeinek. Tehát abban valahogy egyet kéne értenünk, hogy nagy reformra lenne szükség, nagy változtatásokra. Most nem megyek bele részletekbe a módosítók kapcsán, megpróbálom blokkosítani őket két-három csoportban, hogy ki legyen a, a végrehajtó ügynökség. A bizottság azt javasolta, hogy ez legyen az ő szolgálatuk, és kellően függetlennek tekinthető majd a tagállamok szempontjából. Mi azonban nem támogatjuk az ügynökség létrehozását, mert költséges, bürokratikus és időbe kerül, itt pedig gyors megoldásokra is szükség van, és hatékony rendezésére az ügyetnek. A know-how akkor is megvan, ha azt nem ügynökségnek hívjuk. Tehát a mi módosítunk a GRC-t bízná meg a felügyelettel, ezt tekintileg uh, végrehajtatódnak. A Második fő kérdés a költségek dia kérdése. A 30-as cikkben azt javasoljuk, hogy a gyártók hozzájárulásaiból lehessen fizetni ezeket a díjakat. Erről a parlament és a tanács fog politikai döntést hozni. Általában ugye a típusjóváhagyási új rendszer kapcsán. De mivel sok mobilisútól kölcsönösen kizárólagos e tekintetben is, egy dolgot, egy elvet legalább meg kéne fogalmazni, hogy a piacot valamilyen módon ellenőrizni kell. A harmadik kérdés a fórummal kapcsolatos. Sok kérdés, felvetés volt ezzel kapcsolatban. Úgy gondoljuk, hogy a harmadik felek hozzáférése, garantálása mellett a fórum önmagában nem fogja a teljes körű piacfelügyeletet helyettesíteni tudni. Ez nem a fórum szerepe. A negyedik gondolatom, különösen fontos, sok módosító akarja szigorítani a jogalkotást, a diffid device-okat, betiltani akár. A diffid device definícióját már a jelenlegi jogalkotás is tartalmazza. Nincs értelme ezt ö, ö, egy ágazati szinten elrontani, ez nem ágazat specifikus ugyanis. Ami a valós vezetési körülményekkel kapcsolatos tesztelést illeti, itt is körültekintésre van szükség. Értem én, hogy ki honnan származik, és milyen vitát folytatnak hazájában, de egyes javaslatok egyszerűen nem befogadhatóak technikai, jogi értelemben. Hogyha az EMISZ bizottság munkájára akar valaki hivatkozni, azt megteheti, de ha korrekt szöveget akarunk alkotni, és kerethatározatot, vagy keretrendeletet, akkor tudnunk kell, hogy itt nem lehet ebben szabályozni minden emisszió specifikus részletet. Ami a jóváhagyás validitását illeti, a jóváhagyási rendszerek, típusú jóváhagyási rendszerek validitását, itt ez nem csak a kiállított bizonyítványok lejártának a kérdését veti föl, hanem a megújítás módját, káját. Mi azt javasoljuk többek között a szöveggel kapcsolatos módosítóinkban, hogy hát majd látják, mit javaslunk. Összességében tehát szeretnénk azt, hogyha a rendelet eredetileg kitűzött céljai érvényesülnének, és ne térnénk le, nem térnénk le a kijelölt fő irányból. Karim Adélinek adok szót az előadónak. Merci, euh, Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a társelőadónak, és már is reagálok a néppáti kolléga felszólalására. Werner féle megjegyzésre. Egyáltalán nem hiszterikus reakciót követek. Egyáltalán nem. Úgy gondolom, hogy mi vagyunk azok a szak, az a szakbizottság, amely megpróbál menetrendet felállítani, olyan menetrendet, ami lehetővé teszi, hogy meghallgassuk a külvilágot is, a fogyasztókat, de új képet ad az Európai Parlamentnek is, mert nem csak nézők akarunk lenni, hanem valós jogalkotók. Az első konkrét dolog, amit szeretnék mondani. Mindannyian egyetértünk abban, hogy a teszteket nem tartották tiszteletben általánosan az intézmények nem teljesítettek, államok, nemzeti hatóságok és az Európai Bizottság is, amely nem tudta megelőzni a problémákat, és sokszor nem tudta megfelelően nyomon követni, hogy mi is történik. És nagyon gyengén lépett fel a bizottság, legalábbis így tűnik. De hát párhuzamot húzunk itt az ügynökség és az egyéb megállapodások között. Itt nem kereskedelmi megállapodásra van szó. Van egy létező modell. Az elmízben is mindenki egyetért azzal, hogy az ügynökség független, független kell, hogy legyen, hatékony kell, hogy legyen, valóban tegye lehetővé az ellenőrzést. Ebben az irányban mozdulunk el, és ebben az irányban kell, hogy lépjünk. Mindjárt befejezem, elnök úr. Második megjegyzésem. Jól értem, amit mondanak az administratív teherről. De hát 27-28 hatóságról van szó. 28 hatóságról van szó, az sokkal drágább, mint egy nagy hatóság. Nem voltunk képesek, a, vagy amit meg tudtunk oldani a vasúti témában, vagy a légiközlekedés témájában, igen, időre van szükség, de ezt el kell indítani, és meg tudtuk csinálni, meg tudtuk oldani, és itt kibocsátási kérdésekről van szó. Egyetértek az Európai Bizottsággal, amikor azt mondják, hogy igen, a felügyelethez, a piac felügyelethez egy költségvetést kell társítani. Igen, piacfelügyeletről van szó. Valóban erre szükség van, és mely szervezet Hívhatjuk ezt ügynökségnek, hatóságnak, aminek akarjuk. Igen, új eszközre van szükség a piac felügyelethez, vagy különben nem teljesítjük a feladatunkat. Már is befejezem, elnök úr. A van együtt a közlekedési szakbizottság nevében egy olyan jelentést fogunk írni, amely megfelel az Európai Parlament hangján szól. Igen, szükség van a Dieselgate követő jövőre, azokkal az eszközökkel, amelyeket mi javaslunk, mert a fogyasztók, mint európai állampolgárok újra kell, hogy bízzanak a munkánkban. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! November 10-én szavazunk, az IMKO-ban november 29-én, és a plenáris még nem tudjuk, valószínűleg jövőre. Akkor áttérünk a következő napirendi pontra, a MOVE főigazgatóság részéről Hololaj úrral tartunk eszmecserét. Mi, mit csinál? Ja, Herr Hololaj, Sie sind zum ersten Mal... úr először van nálunk, amióta kinevezték főigazgatóvá tavaly októberben. Régóta vártuk látogatását, terveztük azt. Végre összejött. Hololaj úr, a közlekedési ágazat jövőjéről fog nekünk beszélni, illetve az ICAO közgyűlésének tavalyi Montráli közgyűlésének tanulságairól fog beszélni. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, és várjuk, hogy mit kíván nekünk mondani. Parancsoljon, Halalá úr! Thank you very much, sir. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, Mihály! Tisztelt képviselők! Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek a TRAN szakbizottságban. Tényleg ez az első alkalom, hogy itt ülök önök előtt. De nagyon sokukkal már találkoztam más alkalmakkal, és pozitív együttműködést folytattunk, ezért nagyon hálás vagyok. Megpróbáltuk az elnök úrral is előkészíteni, a, illetve próbáltunk találkozni korábban is, próbáltuk ezt a találkozót korábban megszervezni, de ez nem sikerült. Most egy rövid áttekintést szeretnék adni önöknek arról, hogy az ICAO közgyűlése mi is történt. Két héttel ezelőtt, illetve két hetes munka volt. Ez a második héten találkoztam a szakbizottság tisztelt képviselőivel is, akik itt vannak a teremben. Először is beszámolnék arról, hogy, hogyan alakulnak az IKEA tárgyalások más atmoszféra volt most ezen a találkozón, mint három évvel ezelőtt, amikor az eredmény nagyon messze volt a mi elvárásainktól. Idén nagyon jól fölkészültünk, nagyon jó volt az európai együttműködés, és amikor azt mondom, hogy európai együttműködés, akkor nem a 28 EU államra, hanem a 44 európai államra gondolok, az Európai Polgári Légiközlekedési Konferencia, ide 44 tag tartozik, és egy európai csapatként tudtunk most föllépni. Továbbra az, arról is örömmel beszámolhatok, hogy a teljes európai tárgyaló csapat támogatást kapott, és egy történelmi jelentőségű megállapodást sikerült kötnünk. Korábban az ICAO határozatok soha nem tartalmaztak olyan sok pozitív megállapítást az államok részéről nem kapott soha olyan sok támogatást, mint idén. 191 országot kellett asztalhoz ültetni a világ minden sarkából. Úgy gondolom, hogy jogosan lehetünk büszkék az eredményre. Globális piacintézkedések, mindenképpen jó a megállapodás, külföldi befektetések tekintetében, illetve széndiokszid kibocsátás nemzetközi légi közlekedésben ez, ezt is tartalmazza a megállapodás. Továbbá egy új fejezetet tartalmaz a megállapodás nemzetközi légi közlekedésre vonatkozóan, és most először a széndiokszid kibocsátással nemzetközi szinten, világszinten foglalkozunk egy konkrét szektorban. Juncker elnök úr politikai prioritását is teljesítjük e tekintetben a klímaváltozással kapcsolatban. Továbbá a COP21-es Párizsi megállapodásra is építünk. Sokszor ezzel próbáljuk meggyőzni a többi országot, hogy mennyire fontos, hogy kihasználjuk most ezt a lehetőséget, ezt a momentumot. Az európai kibocsátás mobilitási stratégiát is követjük ambiciózus a megállapodás a nemzetközi légi közlekedési kibocsátások tekintetében. Jó megállapodás ez a általában a közlekedési szektor számára, hiszen ez egy globális megállapodás, az intézkedés figyelembe veszi a széndiokszid kibocsátást a repülés repülő szektorban, bármely tagállamról lenne szó, nincs diszkriminatív megkülönböztetés, minden egyes légi közlekedési ügynökséget, vállalkozás ugyanolyan módon ítél meg, nincs földrajzi megközelítés, nincsenek kivételek. Egyetemi kritériumokat használ, határoztunk meg, és mind a 27 államra kötelezőek lesznek majd az előírások. Az első hat éves időszakra vonatkozik ez a megállapodás, ez egy korrekt megállapodás. Fontos, hogy az európai vállalkozások azonos feltételekkel léphessenek fel a nemzetközi versenyben. 65 állam már jelezte, hogy az önkéntes megállapodásban részt fognak venni több tagállam, vagy több állam jelezte, hogy 2027-re fog csatlakozni ehhez. Én remélem, hogy még tovább fog tartani ez a megállapodás. Előttünk áll még sok munka, támogatnunk kell különösen a kevésbé fejlett országokat, afrikai országokat a kapacitásépítésben, és segítenünk kell abban őket, hogy megértsék, hogy előnyös számukra is a megállapodáshoz való csatlakozás. Annak ellenére, hogyha most, illetve a folyamat kezdetétől kezdve nem vettek ebben részt. Néhány nem ország esetén a legkevésbé fejlett országok közül is azért a munkákban részt vettek és a kapacitásépítésben részt vesznek. Az Guatemala például nagyon erősen haladta a szavát a megállapodásban, egy nagyon erős felülvizsgálati záradék is szerepel. Ez biztosítja, hogy rendszeresen biztosítjuk a rendszert arra, hogy a globális piaci intézkedéseket módosítani lehessen, még erősebbé lehessen tenni. Számunkra ez nagyon fontos elem volt. Azt akartuk, hogy komoly felülvizsgálati záradék szerepeljen a megállapodásban, és ezt is sikerült elérnünk. A megállapodás, az IKEA megállapodás, ugye egy általános politikai keret, a piaci intézkedések végrehajtására vonatkozóan. Természetesen további részleteket még ki kell dolgozni és a szándék fennáll erre. Ez lesz az IKEA tanács feladata. Természetesen ezt követően fogjuk meglátni, hogy milyen eredményekre jutnak a tárgyalások, az egyeztetések során, és a tanács munkája akkor indul be. Nyolc tagállam a tanácsban megszavazta ezt. Egyébként általában az európai államok szavazati aránya nagyon jó volt a szavazat tekintetében, és bízunk abban, hogy továbbra is követik az európai vonalat, más országokkal hasonlóan, amelyeknek nagyon fontos egy komoly globális piaci intézkedési rendszer felállítása, hiszen mi valójában ezt akarjuk. A csütörtöki megállapodás az első lépés a növekedés korlátozása érdekében, a kibocsátás tekintetében. A GMBM költsége folyamatos felülvizsgált tárgya lesz, és ez megfelel a hosszú távú céljainknak a párizsi megállapodás szellemében. A légiközlekedési technológiák folyamatos javítása, fenntartható alternatív üzemanyagok kifejlesztése légiközlekedés érdekében. ITS. Mi lesz a következő lépés? Ugye már a megállapodás előtt is felmerült ez a kérdés értékelnünk kell a megállapodás hatását az Európai Uniós kibocsátás kereskedelmi rendszerre vonatkozóan. 2013-ban az ETS hatáskörét lecsökkentettük csak az Európán belüli légiközlekedésre most mindaddig, amíg meg nem születik ez a mostani nemzetközi megállapodás. Most kell elemeznünk, és a bizottság a jövő év elején már egy felülvizsgálatot fog benyújtani az Európai Parlamentnek és a tanácsnak a ICAO kapcsolatos megállapodás, az ICA megállapodás hatásairól, mielőtt újabb lépést fog javasolni. Tovább kell, hogy vizsgáljuk, hogy ezzel kapcsolatban az EU ETS rendszere tekintetben milyen lépéseket kell megtetnünk. Úgyhogy a munka folyik, elvégezzük ezt az ellenőrzést, és javaslattal is elő fogunk állni a jövő év elején. Az IKEA megállapodás jó keret, de előttünk áll még nagyon sok munka. A tárgyalások kemények voltak, és a megállapodás sikernek tekinthető. Ez a megállapodás csak az első lépés. A következő lépésekkel kell biztosítani a technikai és végrehajtási szabályok felállítását. A tanács ezt fogja megtenni. Fontos, hogy a végrehajtási mechanizmus is megfelelően felálljon. A határozat tartalmaz konkrét elemeket, monitorozás, beszámolás, ellenőrzés, befogadhatósági feltételek a kibocsátások tekintetében. Tudom, hogy ezt is nagyon szorosan nyomon követjük, követik. Úgyhogy mindezt a, miel, le kell zárni, mielőtt 2021-től operatívá válik a piac intézkedésrendszer. Úgyhogy az európai és a tagállami jogba be kell venni megfelelően a végrehajtást. Természetesen a végrehajtás rendkívül fontos. Néhány szót szólnék az egyéb témákról is, amikről szó volt az ICAO-ban. A globális piacintézkedés témája volt a legfontosabb természetesen. A siker kritériuma az ICAO közgyűlés tekintetében attól függ, attól függ nagy mértékben, hogy az eredményeket hogy fogjuk majd elérni a piacintézkedési csomag tekintetében. Jó az eredmény, a közgyűlés maga is úgy ítélte meg, hogy ez az ülés nagyon pozitív volt. Pozitív eredményeket sikerült elérni más területeken is. Az EU-nak ambiciózus javaslatai voltak más területeken is, biztonság, termékbiztonság, kiberbiztonság, légi közlekedés irányítás, gazdasági témák. És nagy örömmel számolhatok be arról, hogy jó eredményeket értünk el ezeken a területeken. Egy néhányat említének ebből. Drónok. A közgyűlés megállapodott arról, hogy szabályok harmonizálásán kell dolgozni globális szinten, figyelembe fogjuk venni, fogják venni azokat a munkákat, amelyeket államok vagy régiók már elvégeztek, beleértve azokat a szabályokat, amelyeket itt az EU-ban dolgozunk most ki, illetve azt a munkát, ami az alaprendelet tekintetében már kialakult, és ennek része az, ebben a szakbizottságban végzett munka is. Közgyűlés támogatta azt, hogy ki kell alakítani a prioritásokat a konfliktus zónák közelében vagy fölötti légi közlekedés tekintetében európai szinten is teszünk lépéseket e tekintetben. A légiközlekedés globális ipar, úgyhogy az információcsere globális szinten rendkívül fontos. A légi közlekedési vállalkozásoknak és az államoknak kötelezettsége az információ és a tájékoztatás kiberbiztonság, kibertámadások. A közülés támogatta azt, hogy közösen kell fölépni ebben a témában. Különösen a tervezés területén, valamint a támadásokra való válaszadás területén. Biztonsági, termékbiztonsági kérdések és kiberkockázat, ezeket átfogóan kell kezelni a légiközlekedési rendszer védelme érdekében. Ezt mindenki elismerte, és mindannyian tudjuk, hogy a kiberfenyegetés a légiközlekedésben közlekedésben nagyon aktuális kérdés ma és a jövőben. Ezért nagyon fontos, hogy mindig egy lépéssel előbbre tartsunk. Biztonság. A közgyűlés elismerte, hogy nagyon gyorsan kell a környezetet felmérni, és arra kell koncentrálni az erőfeszítéseket, hogy a biztonsági szabályokat javítsuk, föl kell hívni a tagállamokat is, hogy tegyenek meg mindent ezen cél elérése érdekében. Az EU a múltban is megtette, és a jövőben is hozzá fog járulni az ilyenfajta erőfeszítések megtétele segítéséhez a egyes államokban. Nagyon fontos, hogy segítsük a kapacitást építést a világban, sok országban. Biztonság tekintetében úgy gondolom, hogy ez még fontosabb szerepet fog majd kapni az ICAO kontextusában. Az ENSZ biztonsági tanács szeptember 22-i határozata megállapította, hogy a légi közlekedési biztonság mennyire fontos, és hogy ebben a témában mennyire fontos az IKEA szerepe jelenleg és a jövőben. Regionalizáció. Közgyűlés elismerte, hogy a regionális együttműködés jelentősége növekszik, és ez a légiközlekedési rendszere különösen érvényes, beleértve, mint régiót, az Európai Uniót is. Nagyon fontos, hogy biztosítani lehessen, hogy az EU-n és az ICAO kívüli államok is felismerjék, hogy mennyire specifikusak a mi rendszereink. Az ICAO államokon alapul, és néha fölmerül a probléma, hogy elmagyarázzuk az ICAO kontextusában az EU koncepciót. Ez egy jó lépés az, abba az irányba, hogy a regionalizáció keretében az ICAO-n belül elismerést kapjunk, mint régió. Talán most történt meg először, hogy ezt valóban elismerték. Globális szinten biztonság, termékbiztonság, légközlekedési tervek, nemzetközi és európai prioritásokat ez lehetővé teszi, hogy érvényesítsük a jövőben. Összefoglalva szeretném elmondani, hogy az IKA közgyűlés és a tárgyalások sikeressége, valamint az, hogy a megállapodás megszülethetett, és hogy Európa fontos szerepet játszott, ez annak is köszönhető, hogy nagyon jó a volt az együttműködés a csapaton belül, nagyon jó szakmailag felkészült szakértő vett részt a tárgyalásokon, úgyhogy nagyon hálás vagyok az európai parlamenti képviselők részvételéért, és konkrétan ennek a szakbizottságnak a tagjai, Nelson és Deli képviselők részvételeért, mert az IKEA specifikus jellegét így ők föl tudták mérni, és nagyban hozzájárultak a munkához. Természetesen a Környezetvédelmi Bizottság részéről Julie Görning és Eckhart képviselők is nagyon aktívan vettek részt a tárgyalásokon, és úgy gondolom, hogy nyílt, nagyon jó tárgyalásokat folytattunk, és én személy szerint is köszönetet mondok ezért. Ha megengedik, még néhány szét szólnék egyéb témákról is, ahogy megígértem, hogy általános képet tudjak adni, és megosztom az aktuális információkat önökkel. Légi közlekedés témájában, a, hogy tudják, a tanács megadta a tárgyalási felhatalmazás az átfogó EU közlekedési megállapodásra az június 7-én Törökországgal, az Ázsián országokkal, és fontos hogy ezt megfelelően folytassuk le. A bizottság mindent meg kell, hogy tegyen azért, hogy a fogyasztók és az iparunk érdekében mindent megtegyen. A nyár folyamán készítettük elő a megállapodás tervezetet, és a tárgyaló partnereket kineveztük, az első tárgyalási körle is folyt. Katár államával szeptember 19-21-e között folytak a tárgyalások, nagyon konstruktívan álltak hozzá a kérdéshez, vállalták azt, hogy végig tárgyalják velünk a légi közlekedési megállapodás, beleértve a verseny, a korrekt versenyfeltételeket is, a tisztességes versenyfeltételeket is. Január második felében kerül sor a következő körre. A többi partner tekintetében az első kör, tárgyalási kör az ASEAN ország, ASEAN országokkal október 27-28-án lesz, jövő hét, jövő utáni héten. Továbbá már megvan a tárgyalási időpont Törökországgal is. november 9-11-ig Ankarában. Az Egyesült Arab Emirátusok tekintetében még most egyeztetjük az időpontot levelezés formájában. Úgyhogy folyik a munka ebben a témában is. Ez a légiközlekedési stratégiánk integráns része, van előrelépés, természetesen próbáljuk a tárgyalásokat fölgyorsítani, amennyire lehet. Aztán a Mexikó, Örményország, Kína tekintetében a tanács most tárgyal a tárgyalási mandátumról. Azt is reméljük, hogy néhány már folyó tárgyalást le tudunk zárni. Brazília tartozik ebbe a csoportba, nagyon jó tárgyalásokat folytattam Montrealban a brazil hatóságokkal, és bízom abban, hogy a következő tárgyalási kört még idén le tudjuk folytatni. Folyik a tárgyalás Azerbajdzsánnal is, és még lesz egy kör idén. Közlekedésbiztonság. Biztonság rendkívül fontos kérdés, ezt el kell, hogy ismerjük. Sok közlekedési kikötő, illetve hogy milyen károkat okozhatnak a terrortámadások, emiatt folyamatos célok, célt jelentenek a közlekedési csomópontok, a bizottság dolgozik ezen. Juncker úr felhatalmazó levele alapján a, fölállt a Task Force ebben a témában. Feladatuk a bizottságon belül a biztonsági kérdésekkel foglalkozzanak. Egy kockázat alapú megközelítés nagyon fontos. Meg kell tartani a közlekedő polgárok bizalmát. Sajnos 100%-os biztonságot nem lehet elérni. Úgyhogy a biztonságos unió célját is fontosnak tartjuk az agendánkon. A DG Move együttműködik a DG Home-mal ebben a témában. Minden területet lefedünk, a tengeri és szárazföldi közlekedést is. Továbbá szervezünk egy konferenciát a közterületekre vonatkozóan. Ez a szárazföldi biztonsággal kapcsolatos. Novemberben egy konferenciát tartunk a közlekedés védelme szárazföldön témában. A tagállamoktól és az egyes hatóságokkal folytatjuk a párbeszédet ebben a témában. Itt a légi közlekedés, tengeri közlekedés és a szárazföldi közlekedés is fontos. Szeretném már is megragadni az alkalmat, hogy meghívjam a képviselőket erre a konferenciára. Tengeri közlekedés független tanulmány készül ennek a területnek az érzékeny pontjai tárásáról, és a tanulmány alapján majd végig gondoljuk a jogalkotási javaslatot ebben a témában. Szárazföld és vasút, a prioritásunk a vasúti biztonság kell, hogy legyen. Fönnáll a veszély, hogy a nemzeti biztonsági előírások visszalépés fognak okozni az egységes európai vasúti körzet tekintetében európai szintű megközelítése van szükség a vasútbiztonság témájában. A tanulmány egy, a bizottság egy tanulmányt rendelt ebben a témában is. A következő lépés hogy a Digi Home kockázatbiztonsági elemzés fog végezni a vasúti közlekedés témájában. És ezt a jogalkotási javaslatok előkészítéséhez fogjuk felhasználni. A biztonság témájáról fogunk tárgyalni a következő közlekedési tanácsülésen is decemberben. 2016 néhány szóban. Sok mindent elértünk, a nagyon erős európai par- parlamenti támogatással, és konkrétan ennek a szakbizottságnak a támogatásával. Ennek köszönhetően, illetve a tanácsban a tagállamok köz- támogatásának köszönhetően 2016-ban már aktuálisá és lezártá válták témák, például az első vasúti csomag, ez egy fontos pozitív eredmény, illetve a belvízi hajózás témájára is ez igaz. 2016-ra vonatkozó munkatervet július 20-án fogadott el a bizottság, és a CITS Master Plan észszel elfogadásra fog kerülni mindezek részesei Juncker biztos úr prioritásainak, illetve a bizottság elnök úr prioritásainak az egységes közlekedési piac tekintetében. Reméljük, hogy 2017-ben is ugyanilyen sebességgel tudunk majd dolgozni, tudunk a 2016-os munkánkra építeni, és hónap végéig a jövő évi programot remélhetőleg el fogjuk fogadni. Közúti közlekedési témában Tudom, hogy tavaly az volt a terv, hogy idén évvégére készen álljunk ezzel a témával, de közben egyéb fejlemények is bekövetkeztek, amelyek nincsenek ellenőrzésünk alatt, és emiatt következik be a késedelem. Bízunk abban, hogy készen leszünk ezzel a témával is jövő, ősz, jövő tavasszal. 2017-es következő feladat a tengeri közlekedési szabályozás kérdése. 2017 a tengeri közlekedés éve lesz. Ez egy olyan téma, amit erősen támogat a következő máltai elnökség is. Nagyon sok jogalkotás és nem a jogalkotási kezdeményezéssel fogunk élni, Fontos, hogy a tengeri közlekedésben is elmélyítsük az egységes piac lehetőségét. Másik fontos alkotási prioritás lesz a légi közlekedési stratégia folyamatos végrehajtása, valamint az alacsony kibocsátási mobilitási téma, a digitalizálás folytatása, olyan a multimodalitásra koncentráló kezdeményezések is fontosak lesznek 2017-ben. Szeretnék köszönetet mondani a figyelmükért, és uh, a konstruktív, konstruktív együttműködésért is, amit mindig is biztosít ez a szakbizottság számunkra, számomra és kollégáim számára. És természetesen várom az összes kritikus megjegyzést és visszacsatolást a kezdeményezésekkel kapcsolatban tényleg nagyra értékeljük az önök munkáját. Ahogy láttuk Kanadában a héten is, hogy mennyire fontosak a tárgyalások, hogy nagyon sokszor kompromisszumos megoldást kell találni, de amikor erre fönnáll a szándék, akkor megtaláljuk mindig a megoldást, és úgy gondoljuk, hogy a szándék a bizottság és az önök parlamentje részéről is mindig fönnáll. Köszönjük szépen, Orle úr. Most akkor, mivel nem sok időnk van, azt javaslom, hogy három, három percet adok a koordinátoroknak, a többieknek pedig két percet, hogy ezért sokan szóval, szóhoz jussanak, és a válaszokra is legyen idő. Van der Kamp úr. Ehm, Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a néppárt nevében mondhatom, hogy valamennyien nagyon örülünk annak, hogy eljött hozzánk. Sokan találkoztunk már önnel személyesen, ismerjük tevékenységét, nagyra értékeljük azt. Elnök úr, másfelől elnézést kell kérnem, mert mindjárt el kell mennem. Mert ma van a régiók napja, vagy hete, és fél Hollandia itt van Brüsszelben, nekem is látogatócsoportja im vannak, de asszisztensen végighallgatja majd a mai eszmecserét, és felül minden érvet és ellenérvet, tehát tájékoztatva leszek. Az Ikaróval kapcsolatban lenne gyors kérdésem. A mi házunkban is volt már vita a drónokról, és a minimál követelményekkel a drónokkal szemben. Az icao van erre vonatkozóan van valami eredmény? Ami pedig az Európai Egységes Égbolt témát illeti, mindannyian elég régóta itt vagyunk, és továbbra is úgy érzem, hogy szégyen, hogy ezt a dossziét nem tudjuk lezárni. Két tagállam miatt. És akkor itt a GD Move-nak is lenne szerepe. A Brexit kapcsán mit tesz majd a GD Move? Ez egy nagyon komoly fejezet lesz az önök esetében a Brexitet letárgyalni, a légi közlekedést ez hogy érinti? És DG Move képes lesz erre? Nagyon sok dosszié van, amelyet ré, részben a klímacsúcs miatt kell most ö, megalkotni, és sok ö, vállalkozási verseny téma is napirenden van. Mikor alszik ön? és a konkurenciával hogyan tud megbirkózni. Nagyon sokan akarnak a mi tányérunkba lenni, és ha a Zsirimov működését támogatni kell, akkor a népárt erre hajlandó, és nyomást is tudunk gyakorolni, hogy legyen önöknek, önöknek elég erőforrása, mert úgy gondoljuk, hogy közlekedés nélkül az egész világ megáll. Ami a tengeri közlekedést illeti, és az ICAO-ról akkor térjünk át az IMAO-ra. Fentarthatósági aggályok vannak. Megmenthető lesz a jelenlegi tárgyalási eredmények köre nemzetközileg, vagy Európa külön útra kényszerül. Van-e olyan kompromisszumos csomag kibontakozókban, amelyet el tudunk majd fogadni. Ön sok problémáról nem is beszélt. Ugye javaslatokról van szó, de hol van a csomag, hol van az csomag, a mi elképzelésünk arról. Ugye a légi közlekedési csomag viszonylag sikeres volt, ez kéne a közúti és vízi közlekedésre vonatkozóan. Hololai, schön, dass Sie hier sind. Äh, ich möchte gleich auch zu den Fragen kommen, ohne viel Zeit zu verlieren. Herr Hololai, das letzte, was tehát amit Fandekap kolléga az előbb mondott, a mi esetünkben is nagyon fontos. Tehát nem szólt semmit az út, a közúti csomaghoz, és ez nyugtalanít, azt be is vallom. Mert ez egy olyan terület, amely iránt a közvélemény érdeklődik. És véleményem szerint itt mindenképpen van szabályozási szükséglet. Tehát tudna nekünk mondani valamit, hogy mikor, mire várhatunk? És hogyha a légi közlekedésre áttérhetek, mikor kezdhetünk a 868-as módosításával, hiszen a főnöke, a biztos asszony ezt már bejelentette, és már körülbelül másfél éve várunk rá. Mindig bejelentették, de még elhalasztották. És uh, itt a légi megállapodásoknál, tehát ez olyan téma, ahol eh, esetleg eh, ellentétek feszülnek közöttünk. Tehát itt van eh, a Lisszaboni szerződés, és ennek értelmében az Európai Parlamentnek van kompetenciája légi közlekedésben. Hogyan gondolja az Európai Parlament bevonását? Tehát szeretnék utalni arra, hogy minket be kell vonni a tárgyalásokban. Hogyan néz ki ez az átláthatóság tekintetében, és hogyan szeretné az információkat rendszeresen eljuttatni az Európai Parlamenthez? A közlekedés esetében még egy témáról szólnék. Ez az Airbus-Boeing közötti konkurencia. Tehát most nem arról van szó, hogy az Egyesült Államokat rossz fénybe mutassuk be, de az Európai Bizottság mit tesz annak érdekében, hogy megvédje az európai kulcsipart, hiszen tudja, hogy novemberben WTO ítélet várható, valószínűleg az Airbus ellen. És uh, hogyan lehetne esetleg az amerikaiakkal megoldást találni? Illetve politikailag hogyan tudjuk kifejezni szolidaritásukat az iparral. Hiszen az Egyesült Államok olyan ország, most nem tudom, hogy a kongresszusban, vagy a képviselőházban dől ez de az amerikaiak világosan védik a cégeiket. Az Európai Unióban még sokan azt tudják, hogy hogyan írják azt, hogy közlekedés. Tehát itt nagyon szét vagyunk aprózódva, mit gondol, hogyan lehetne megvédeni az iparunkat, hogyan tudna politikailag védeni. Köszönöm szépen. Robert Zille, köszönöm. Az ECR nevében is szeretném megköszönni ezt a nagyon jó tájékoztatást. Még Jackinek hagyom a közlekedést, de azért néhány dolgot megkérdezek. Tehát itt a közlekedés biztonságáról a kaléi helyzetről beszéltünk Strasbourgban, igazából nem működik a közlekedés biztonsága, hiszen tagállami felelősség, és nem igazán működik az együttműködés. Most a légi közlekedés tekintetében elmondaná, hogy a Szibéria átrepülése esetében mi van? Tehát milyen fizetési kötelezettségek vannak? Köszönöm szépen, Gezine Meissner. Köszönöm, köszönöm. Az ALDE nevében is, Hololaj úr, az ICAO-ról máshogy látjuk, nyilvánvalóan nem túl ambiciózus egy környezetvédelmi politikus számára, nyilvánvaló, hogy itt ambiciózus terveink vannak, de mégis egyetértek azzal, hogy jó, hogyha világméretekben tesznek valamit. Amit nem mondott, de én optimista vagyok, az az, hogy hár évente legyen egy felülvizsgálat és 2027-ig még három konferencia lesz, és az ICAO-nál pedig eh, van egy általános konszenzus abban a tekintetben, hogy mit kell tenni, és természetesen folytatnunk kell. Néhány dologról szóltak. A 868-as az engem is érdekel, a közúti csomagban vannak eh, elmaradások, de ez nem az önök főigazgatóságának a felelőssége. Tehát az Egységes Európai Égboltról is szólt, nagyon lényeges, hogy tárgyalni tudjunk, és most egy kicsit eretnek megjegyzésem lesz. Elképzelhető, hogy a Brexittel ez egyszerűbb lesz? Hiszen nem hinném, hiszen Gibraltar itt van az európai kontinensen, tehát a nagy különbséget nem látok. A probléma az, hogy cikcakban kell repülni Európa fölött, környezet ellenes. Tehát ezt mindenképpen meg kell oldani. És sajnálatosnak tartom, hogy ez a helyzet. A légi közlekedési megállapodások teljes mértékben csatlakozom Ertug kollégámhoz, tehát a parlamentet jobban bevonják, jobban tájékoztatják, még nincs közvetlenül az az érzésem, hogy ez tényleg így van, de szeretnék rákérdezni, hogy hogyan tervezik, és az utolsó kérdésem, én is szeretnék takarékoskodni az idővel. Itt a tengeri közlekedés éve lesz jövőre, már hallottuk, azonban valószínűleg csak a jövő év közepén jön a közúti csomag. Azt mondta, hogy vannak tanulmányok, a jogalkotás tényleg jövőre lesz, és jó lesz betartani az úti tervet, jövőre lesz a tengerhajózási év, és 2018 az intermodalitási éve. Jó lenne, hogyha 2019-ig ezt mind át tudnánk venni. Tehát hogyan látja ezt? Hogyan ítéli meg realisztikusan? És eh, mit lát a bizottság részéről? Köszönöm szépen. Merje Küllönen. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Holalei úrnak is hogy eljött ide hozzánk a szakbizottságunkba. Néhány kérdésem lenne, és egy kicsit felfrissítésként szeretném megemlíteni, hogy az egyik legnagyobb kihívás a következő években igazából a egészségügyi szempontokkal szerinti átalakítások. És pedig úgy, hogy fair play legyen. Tehát új szolgáltatások jönnek, és nagyon fontos az, hogy a légi közlekedés, földi közlekedés, tengeri közlekedés megfelelő módon intermodálisan összekapcsolásra kerüljön. Tehát ez egy nagy kihívás, és világos játék szabályokra van szükségünk, hogy mindenki tudja, hogy milyen szabályokhoz kell tartania magát. Egy másik dolog, elég sokat gondoltoztam rajta, a vita során felmerült egy új hatóság, egy új ügynökség. Szeretném megkérdezni, hogy a Volkswagen botrányhoz kapcsolódó ez létre szeretne hozni, létre szeretnének hozni egy hatóságot, és eléggé gyakran építünk ki új hatóságokat, új hivatalokat, és ez pedig nem éppen bürokrácia ellenes, tehát a bürokráciát inkább csökkenteni kellene. És akkor lenne itt még egy pont, amire rábukkantam itt, és a délutáni témánkhoz kapcsolódik, és pedig a közlekedés által okozott zajhoz. Az Európai Unió vasúti hivatala 2008-ban egy új fék típusról számolt be. A téli viszonyokat figyelembe veszik. Nem tudom, hogy ez jó, tehát az biztos, hogy a régi fékeket nem lehet esetleg megfelelő módon használni hidegben és hóban. Tehát igazából, hogyha 30 fokos hideg van és ráfagy a jég a sínre, nem tudom, hogy ezek a fékek megfelelő módon tudnak-e működni. És elég gyakran megkérdezik tőlünk, a döntéshozóktól, hogy milyen intelligens döntéseket hoznak itt. Tehát igazából, hogyha nem, nem veszik figyelembe, hogy a különböző tagállamokban igencsak különböző időjárási viszonyok vannak. Köszönöm. Danke Bász Eichhout nem csak Karima Delit képviseli, aki koordinátorunk, hanem a Környezetvédelmi Bizottságban is tag. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, Hololej úr. Szeretném a közlekedést a környezettel kombinálni. Az Envi oldalát képviseltem a delegációkban, de természetesen isként is ott voltam. És szerintem ezt nagyon jól lehet kombinálni. Szerintem a bizottságban is a, a MOVE és a Climate főigazgatóság Montrealban együtt képviselt minket. Ez azt jelenti, hogy haladunk. És az is fontos, hogy Montrealban ott tudtak lenni, ami azt jelenti, hogy ez Európa számára egy nagyon fontos dolog. Most akkor a témámra koncentrálok. Az egyik eh, leglényegesebb tanulság számomra az volt, hogy eh, Montrealba is beszivárog az éghajlat üzenet. Tehát Európában eléggé egyedül voltunk ezzel a dologgal, de most kiderült, hogy tehát főleg az Afrikai Unió, de latin-amerikai országok is nagyon erősen érvelnek, hogy tenni kell valamit a klímaváltozás ellen. És Európában pedig igazából nem veszük észre, hogy a világ megváltozik. És most sokkal többet beszélünk a klímaváltozásról, mint korábban. Tehát 2013-ban még eléggé egyedül voltunk. És amikor Burkina Faso beszédet tartott, ez egy nagyon hatásos beszéd volt, és igazából a folyosói beszélgetéseket is uralta. Tehát ebben a tekintetben Európának jobban kellene a saját üzeneteiben bízni. Tehát ne kövessük el azt a hibát, hogy eh, igazából ott toporgunk, ahol három éve voltunk. Tehát mindenképpen őszintének kell lennünk. 2013 traumáját ismerjük, 15 alkalommal említették az európai tárgyalások alatt, és hagyjuk, hagyjuk magunk mögött ezt a traumát. Most a részletekbe. Bocsátkozva, tisztességesnek kell tennünk. Ez az első lépés, mondta, hiszen az ICAO tekintetében ez lehet a történelmi, de klíma ügyben nem. Tehát a cél a 2020 utáni szénmentes technológia, és igazából az ipar 2050-ig mínusz 50 százalékra szeretné csökkenteni a szént, de a politikusok sosincsenek annyira elő, mint az ipar. És most az ICAO tekintetében azt látom, hogy a hosszú távú cél még mindig nincs meg. És most szeretném megkérdezni, hogy hogyan tekint erre. Ez egy olyan téma, hogy például Kína a szén semleges növekedés tekintetében eh, tartózkodott. Tehát így pedig nincs esély arra, hogy eh, Kína tényleg semleges növekedést produkál. És az utolsó pedig eh, a kompenzáció, tehát hogy ez most működik vagy nem. Tehát a kompenzációs mechanizmus, mechanizmusok nem működnek, akkor a szénsemleges növekedés nem lesz realitás és akkor igazából az egész kompenzációs mechanizmus nem működik. Tehát mielőtt én ezt történelminek nevezném, megnézném, hogy az utánkövetés hogy, hogy néz ki. Péter Löngrén, köszönöm szépen a szót. Néhány kollégámnak igazat adok, és én is hiányolom a közúti csomagról szóló tájékoztatást, és egyetértek különen kolléganőm kritikájával említette, a kompozit alapú fékeket, és Svédországban, Finnországban nem feltétlenül működnek ezek a fékek, és igazából a biztonságot fenyegetik, hiszen a kompozit anyagoknál más a hőfejlődés. És van egy konkrét kérdésem is, tehát hogyan lehetne itt a drónokat leszabályozni. A repülőmodellezés az egész világon, egész Európában nagyon népszerű, és világbajnokságok vannak, Európa bajnokságok vannak, és azért vannak nyugtalanító modellröptetések. Tehát hogyan lehet ezt jobban szabályozni, illetve a bizottság mit gondol, hogyan szeretné garantálni, hogy a repülő modellezők versenyeit ne befolyásolja károsan a drónokra vonatkozó szabályok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mivel még nagyon sokan jelentkeztek, egy percre kell rövidítenem a felszólalási időt, Andi Délinek adok szót. Deli Andornak. Köszönöm szépen. Ott voltunk valóban Montrealban, a vegyes bizottsági ülésen, és amikor kedden este megérkeztünk, akkor az első briefinget megkaptuk az csapatától és szerdától világos volt számunkra, hogy a megállapodás meg fog születni. Azok a, a fenntartásokkal, amelyeket az oroszok India benyújtottak, ezeket leszámítva minden jól ment, és Lehetett volna nyilván a megállapodás ambíciózusabb, de a közlekedési bizottság szempontjából a közgyűlés tanácskozásának eredménye nagyon sokat ér nekünk. Az EU delegáció a, a, a többségét, amit akart elért, a globális mechanizmus megszületett, a nemzetközi légiközlekedési kibocsátások ellenőrzéséről. Kérni, kérdezni szeretném, hogy a DG Move a jövőben be fogja vonni a TRAN bizottságot ugyanígy, a legkorábbi fázistól kezdve. Jó lenne, hogyha az ICAO tárgyalások megvalósulását követhetnénk, és mindig beleláthatnánk a kártyákba, és jobban megérthetnénk így a viszonyokat. Ami pedig a munkaanyag tervezetét illeti, amit az EU majd az ICAO-nak e fog küldeni, szeretnénk ennek is látni egy példáját. Nőszünk kolléga, ugyancsak egy kicsit hosszabban kaphat szót, mert ő is ott volt Pantrálban. Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretném kifejezni, hogy mennyire tetszett nekem az európai intézmények együttműködése Montrealban, és az nagyon fontos a jövőt tekintve is, hogy együtt jobban tudunk dolgozni. Tehát nagyon nagyra tartom, nagyon tetszett. Másik, tehát nézzük meg, hogy mi történik, történelmi dolgok történnek globális szinten, tehát globális szabályok születnek. És természetesen mindenki több felelősséget vállal a kibocsátásaért. Azonban még rengeteg tennivalónk van, a rendszer még nem elég szilárd, és a bizottság pedig természetesen folytatja az ICAO eredmények kiértékelését, tehát és pedig minden tekintetben. Tehát nem csak a Montreal ügyében, hanem az összes többi dologban. Itt van egy csomó kérdés, amelyel dolgozunk. Itt van a repülési stratégia, itt vannak a drónok, tehát nagyon sok kérdésünk van, amelyeken itt gondolkodunk, és a kérdések egy részét pedig globális szintre visszük. Hiszen globális szinten erősebbek, és globális szinten ambiciózusabbak is tudnak lenni. Tehát bizakodom, hogy jó eszmecserénk lesznek. Úgy gondolom, hogy nagyon lényeges megállapítani azt is, hogy most a 40, Európa 44 állama működik együtt, és nem 28 ebben a tekintetben. És ez nagyon pozitív dolog, hogy olyan szervezetek is jelen vannak, amelyek nem Európai Uniós intézmények. Tehát ennek nincs köze az ICAO-hoz, ennek a közúti csomaghoz van köze. És ez jövőre, jövőre kerül bemutatásra, úgy gondolom, hogy az elején, vagy az első felében, és ez nagyon fontos, hogy a parlament úgy látja, hogy óriási szociális dömping van a közúti szállítás tekintetében. És itt mindenképpen rendet kell tenni a közúti szállításban. Köszönöm. Köszönjük is. Most csak Ivarszov kapcsolt, mert ő is egy kis, ő is egy kis hosszabban beszélhet. Köszönöm szépen, Halalai urat szeretném köszönteni itt közöttünk. Nagyon fontos ez a téma, Michael és mások bizonyára emlékeznek arra, hogy 12 évvel ezelőtt kezdtük el a tárgyalásokat az EU ETS javaslatról. 12 év nagyon hosszú idő, és Időközben új technológiák merültek föl a légiközlekedési szektorban, megváltozott az is, hogy a légi közlekedés hogyan történik, műveleti változásig történtek. Szeretnék gratulálni a bizottságnak. Úgy gondolom, hogy minden résztvevő tagállam érdeme, hogy sikerült ezt a munkát így lefolytatni, és nagyon aktuális az idő bár szeretnénk, hogy egy kicsit rövidebbek legyenek a határidők, de szerintem reálisoknak kell lennünk, hiszen hatalmas kihívások állnak előttünk. Vannak a tagállamoknak ugye eltér, vagy az államoknak eltér a véleménye, Kína, Egyesült Államok, India. A lényeg, hogy mindannyian itt vannak a fedélzeten, és közös célokat tűztek ki, és ez tényleg nagyra értékelendő. Elnézést, éppen beszélek, nem gond? Ne haragudjon, éppen felszólalok, ne beszéljenek itt mögöttem. Itt kiabálnak a fülembe, én így nem tudok felszólalni. A Környezetvédelmi Szakbizottságban egyébként voltak um, vagyok, úgyhogy ezt nagyra értékelem és üdvözlöm. Fontos, hogy a felelősségek uh, kérdése is tisztázva lett, például a kapacitásépítés területén, és szeretném elmondani, hogy az a TRAN látogatás, ez egy hivatalos közlekedési szakbizottsági látogatás volt májusban. Nagyon jó fogadtatásban részesültünk, nagyon konstruktív volt az a tárgyalás sorozat is. Összességében a tisztelékbolt projekt is fontos, a Horizont 2020, a beruházások Európa részéről és az európai cégek részéről is mindenki vállalja a saját részét ebben a munkában végső megjegyzésem. Szerintem ez a legjobb lehetőség Európa számára, hogy valamit végrehajtson, megvalósítson a globális kibocsátások témájában. És úgy gondolom, hogy mindenki fel kell, hogy nőzön, nőjön ehhez a feladathoz. Mindenki tudja, mennyire nehéz ezt a puzzle összeállítani. Viszont ha ez nem működik, akkor nem tudom, mikor lesz megfelelő alkalom újra egy ilyen feladat ellátására. Tehát nőjön föl mindenki a feladathoz, vonja le a következtetéseket. Köszönöm szépen, és köszönöm a biztosnak, a bizottságnak is. Mást most nem akarok említeni, elnök úr. Halelő úr szerintem minden témát megfelelően lefedett, és gondolom majd a kérdésekre meg válaszolni fog. Köszönöm. Telicska. Köszönöm szépen, most Pavel Telicskának adok szót. Köszönöm szépen. Üdvözlöm. Egy perc van. Most ön is, ön is, ön is maradjon csendben, Csendben. Ön panaszkodott előbb, hogy belebeszéltek a szövegébe, akkor most tegye meg, hogy ön is udvarias. Jó látni, hogy egy komoly hátterű ember viszi a tárgyalásokat. Két nagyon rövid, egyszerű kérdésem lenne az Európai Unió állapotával kapcsolatban. Egy kicsit ö, nem értettem, amikor az elnök a plenárison beszélt, és egy szóval nem ejtette ki a közlekedés ügyét, már pedig világos, hogy a közlekedésnek pénzügyi eszközökre van szüksége, és a kettő kapcsolatát meg kell fogalmazni. Az ASICS támogatás kapcsán a parlament régóta kéri a revíziót. Nem zavarna, ha végre megkülönböztetnénk azt, hogy mi az igazságos esély egyenlőséget biztosító terület, és a, mi az, ami korlátozást igényel. Tehát revízióra mindenképpen szükség van. Önnek mi az, az elvárása ezzel kapcsolatban. Köszönjük, Indrik Lunkap szót. Köszönöm, elnök úr. A Brexitről az előbb szó volt. Szeretném öntől tudni, hogy én Szigetországban és egy szigeten konkrétan lakom, Beszélne nekünk egy kicsit a szigetek helyzetéről? A tenté folyosók kapcsán, ugye Írország az észak -ten északi tengeri koridor mellett fekszik, ez nagyon fontos, ugye nem kell ezt különösen kifejteni, az Amerika-Európa közti kereskedelemben, ugyanakkor nem tudjuk, hogy hova tartunk. Jó lenne, hogyha erre a témára is valaki kitérne, hogy lesz-e hozzáférésünk ehhez a koridorhoz. Nálunk ez nagyon sok érzelmet keltő vita. Várom a válaszát. Köszönöm. Lucy Anderson kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, uram. 2017 ugye a tengeri közlekedés éve is lesz, és szeretném tudni, hogy a hajók kibocsátásait mikor fogják az ETS rendszerbe bekalkulálni, mikor fognak ezzel végre foglalkozni, regionálisan, globálisan, hiszen állítólag 2015 óta 250 százalékkal nőtt a hajó kibocsátása. Öm, Úgyhogy az ETS-re vonatkozó javaslat, amelyet az MV bizottságban tárgyalunk, az egy kiegyensúlyozott javaslat, de ezzel foglalkozik. Ha ezzel önök nem foglalkoznak, önök nem támogatják ezt, akkor mit tehetünk annak érdekében, hogy e súlyos gond enyhüljön? Gizelibrik Kochnak adok szót. Köszönöm szépen. Németországban zajlik a vita éppen, hogy az újonnan engedélyezett gépjárművek között 2050-től egyáltalán nem kéne a belső égési motorokat engedélyezni. Ez realisztikusan szerint? Isabel mond. Két kérdésem lenne a légiközlekedéssel kapcsolatban. Említették a megállapodásokat a harmadik országokkal. Előadója vagyok a öbölországi államokkal kötendő megállapodások témájának, és a dokumentálás tekintetében lenne a kérdésem, hogy a tanács egyeztetés során nem merült föl pontosan ez a kérdés. Szeretném megkérdezni, hogy ez a jelentés mikor lesz kiadva, azért, hogy megfelelően egymásra párhuzamosan haladjanak a dolgok. Második kérdésem a tisztességtelen versennyel kapcsolatban. Szeretném megkérdezni, hogy ez a javaslat mikorra fog elkészülni, Hangsúlyozni szeretném azt is, hogy úgy gondolom, hogy még mindig fennáll egy problémás helyzet a pilotákkal kapcsolatban. Amikor biztonságról beszélünk, kell, hogy beszéljünk a pilótákról is. Vannak olyan eszközök, például nullaórás szerződések, fiktív cégek a pilóták esetében. Itt is beavatkozásra van szükség. Továbbá a védelem témájában is pontosítani kell, hogy mi a szolgáltatás alapja. Köszönöm. Köszönöm szépen. Végül pedig nekem lenne három kérdésem. Belgiumban állítólag a nemzetközi vonatokat jobban akarják ellenőrizni megint, de jobban megint, mint a ligi közlekedést. Németországban több ezer kilométeren keresztül nem előzik a vonatokat, Hollandiában meg 200 kilométeres áthaladás esetén ellenőrzik a kibocsátásukat. Ezt a bizottság hogyan értelmezi? Aztán azt látom, hogy sajnos a munkacsoportban a közlekedés soha nem tematizálják, már pedig a közlekedés nélkül nem lehet a klímaváltozástról sem beszélni. A következő körre is ez lesz jellemző. A harmadik kérdésem pedig hat országban áfát vetnek ki a nemzetközi vasúti közlekedésre, többi tagállamban nem. A bizottság ezt a jövőben is így tűrni fogja, hogy hat ország ö, európai ö, vonatkozású adót vessen ki, és csak a vonatokra már megint csak, és nem a repülőkre. Ezt hogy kezeli a bizottság? Mit lehetne tenni ebben az ügyben, hogy itt egy kicsit egyenlőbb jogok érvényesüljenek? Sok mindent hallott, sok kérdést kapott, várjuk tisztelettel válaszait. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm támogató szavait, a jó kérdéseket. Megpróbálok ezekre válaszolni, már amennyiben tudok. És ha maradnak megválaszolatlan kérdések, azok megválaszolására a kollégáimat fogom majd megkérni. Az első kérdés a drónokra vonatkozott. Minden drónt lefed jelenleg a szabályozás, és ez méret arányos szabályozás. Tehát minden drón szabályozás alá esik, de szigorúbbak a méret nagyobb méretű drónokra vonatkozók. Ami az egységes európai égboltot illeti, bevezetőmben valóban nem ejtettem erről szót, de persze teljesen elkötelezettek vagyunk az egységes európai égbolt mellett. Mindig is így volt. A bizottságnál ezzel nem volt gond. És mindig élveztük is az európai parlamenti támogatását. Tehát egy követ fújtunk ebben a témában. Önök pontosan tudják, hogy nekünk van egy javaslatunk, ami a tanács előtt piheg, de minthogyha nem nagyon szeretné a tanács ezt megtárgyalni és elfogadni. Ezt nagyon sajnálatosnak tartjuk. A bizottság ezt nagyon hasznosnak tartaná. A széndiokszid kibocsátásokat sokkal hatékonyabban lehetne csökkenteni, hogyha ez megszületne ez a megállapodás az egységes európai égboltról, de nem történik semmi. Hát mi lögdössük a tanácsot, amennyire ez tőlünk telik, de a döntést a tanácsnak kell meghoznia. Évek óta zajlik ez a játék. Minket is frusztrál ez a helyzet. Tehát szeretném, ha tudnák, hogy a bizottság elkötelezett a téma mellett. A jövőben is az lesz. A Brexitre vonatkozó kérdés kapcsán azt hiszem ki kell, hogy ábrándítsam, Mármint, hogy nem lesz elég jó a válaszom, mert nem érzem kompetensnek magamat ebben a témában, hogy átfogó választ adjak, mert ez a közlekedésnél is sokkal magasabb szinten fog majd eldőlni, és a közlekedési komponenst is a magasabb szintű politikai egyesség fogja befolyásolni. A bizottság kiállította maga főtárgyalóját, dolgozunk az anyagokon, a task force-ot ellátjuk információval, de a döntéseket nem mi hozzuk. Tehát erre a kérdésre nem tudok többet mondani ennél. Ami az IMO vonatkozó kérdés seket illeti, az idei év, legalábbis tavalyi végétől kezdődően nagyon sok fontos dolgok történtek. Ugye a Párizsi megállapodás komoly politikai üzenet volt minden ország, minden ágazat felé, hogy mindenkinek hozzá kell járulni az eredményekhez. Az IKA ugye másképp épül föl, de ott is ö, kidomborodóban van, hogy, hogy csak összefogásban lehet bármit elérni, és mindenkit felelősség kell tenni. Az IMO-ban megállapodás született, hogy a hajózás kibocsátásait korlátozni kell, és az Európai Unió támogatja ezeket az erőfeszítéseket. A hajók energiahatékonyságára vonatkozóan 2013-ban már született egy szöveg, és az IMO most azon gondolkodik, hogy kötelező üzemanyag fogyasztási adatbegyűjtési rendszert fog megvalósítani, ami alapján aztán mérhető lesz a, a kibocsátások nagyságrendje, mértéke. Az IMO most várja a hajózó vállalatok reakcióját erre a követelésére, és a maga részéről a bizottság is azon van, hogy ez sikeres legyen ez az adatbegyűjtés és felügyelet. Ezt mindenképpen támogatni akarjuk a magunk részéről. Valamilyen ellépést kell itt elérni a status quo-tól. Többen rákérdeztek a szárazföldi közlekedésre, a Road Initiative kérdésére. Tudom, erről nem beszéltem az elején, és valóban jogos kérdés. Nem akartam ilyen részletekbe menni a bevezetőmben, de ez is egy fontos fejezetet kép ez a 2017-es munkaprogramunkban, és kezdeti késedelmek ellenére most tartjuk az időtervet, és 2017 elején lesz döntés majd a, a, az előkészítő előkészített javaslatok ügyében. Sok javaslat született, kértük a stakeholdereket, hogy aktívan vegyenek részt a köz meghallgatásokon, a konzultációs folyamatban, a belső piaci kezdeményezések, a piac kiterjesztése, stb. A fejezetek, az interoperabilitása, a toll rendszer, rendszer mind-mind napirenden van. Tehát foglalkozunk vele, még ha nem is említettem. És örömmel mondhatom el, hogy a fő cél az egyszerűsítés lesz, és a meglévő pillérekre egy egyszerűbb rendszert akarunk felépíteni, a vontatási ágazat számára is egyszerűbbek lesznek a szabályok, a szociális szempontokat is figyelembe vevők, és a digitalizációs elképzeléseknek is megfelelő. Folyamatosan vizsgáljuk ezeket a kérdéseket. Mindig olyan képviselő tett föl kérdést a szárazföldi ügynökséggel kapcsolatban. Többféle megoldást vizsgálunk az EU jogalkotás végrehajtása tekintetében a szárazföldi közlekedési témában majd meg kell, hogy vizsgáljuk, hogy mi a legjobb megoldás arra, hogy a végrehajtás tökéletesen működjön. Nem biztos, hogy önmagában az ügynökség felállítása cél lehet. A lényeg, hogy a végrehajtás elemei teljesíteni kell egy módon vagy más módon. Fölmerült egy kérdés. Nagyon sok kérdés merült föl. és el tudom mondani ezekkel kapcsolatban, hogy egy kezdeti szakaszt már lezártunk, de őszintén megmondom, hogy hosszabb időre van szükség, mint ahogy terveztük. Minden esetre azt szoktam mondani, hogy ha jó az eredmény, akkor inkább tartson hosszabb ideig az előkészítés. A lényeg, hogy jó legyen az eredmény. Pillanatnyilag már sikerült a kihívásokat tisztáznunk, házon belül is. Remélem, hogy jövő év elejére sikerül majd összeállítanunk a szükséges dokumentumot. A tisztességtelen üzleti gyakorlat témája ebben a körben nagyon fontos, és szerintem meg kell különböztetni a tisztességes verseny kérdését és a tisztességtelen versenyelvi harcot. A lényeg, hogy az európai érdeket szolgáljuk globális szinten, és a tisztességes verseny elemeit építsük be a globális versenyszabályok közé. Tárgyalások, és hogy mennyiben veszünk ebben részt. Tudom, hogy a témáról a titkárság is tárgyalt. Rövid eltekintést fogunk adni a szakbizottságnak majd a jelenlegi helyzetről az átfogó légi közlekedési szolgáltatási megállapodásra kapcsolatos tárgyalásokra. Ez hamarosan be fog következni. Következő kérdés az Airbus és a Boeing. Nagyon bonyolult ez a téma, ezt mindannyian tudjuk. A WTO szeptember 23-án kiadott egy átfogó jelentést a témában és a jelentés megalapításait széles kontextusban kell értelmezni. Kettő új szabályt fog kiadni a WTO az amerikai Boeing támogatással kapcsolatban. A korábbi szabályokat teljesítenie kell az Egyesült Államoknak, és Washington államától kell választ kapni. Ez egy siker az EU számára, hiszen elutasították azt a követelést az Egyesült Államok részéről, hogy tiltott támogatások tekintetében a kérelmet nem akarják teljesíteni, úgyhogy végül is a panel részéről vannak olyan megállapítások, amelyeket mi sem tartunk megfelelően. Jelenleg a bizottság szolgálatai vizsgálják részletesen ezt a jelentést. Mindenesetre a WTO vitarendezési rendszerén belül a fellebezésre van szüksége az Egyesült Államok részéről és az EU részéről is. Természetesen, hogyha elemzésünknek ez lesz az eredmény, akkor megtesszük és eh, fellebezni fogunk. Következő téma. Több képviselő beszélt az IKEA megállapodás ambíciójáról. Természetesen mi szerettük volna, és szeretnénk, hogy ambiciózusabb legyen. A kiindulási pontunk ez volt, de azt is meg kell érteni, hogy 190 ICAO tagország van, és egyensúlyt kell találni. Úgy gondoljuk, hogy a, a, egy jó eredmény elérése, és hogy ehhez nagyon sok ország csatlakozzon, ez fontos eredmény. Tudjuk, hogy kompromisszumot kell kötni ilyen esetekben. Azzal biztos, hogy mindannyian egyetértünk, hogy ez egy fontos előrelépés, és az is egyértelmű, hogy egy szektor készen áll arra, hogy ellássa a feladatokat, és úgy gondolom, hogy nekünk is hasznos, hogyha tovább tudunk majd lépni a felülvizsgálati záradékok kihasználása tekintetében. Elnézést, tudom, hogy a Transzakbizottságnak is a tagja, az iparnak is tovább kell lépnie, és ki kell használni ezt a politikai légkört, tovább kell lépni. Nagyon is egyetértek ezzel. Burkina Fazói felszólalás szerintem is legendás írő volt, de a Marshall szigetek részéről a felszólalás is megértette velünk, hogy miről is van szó, hogy igazából igazából miről beszélünk, miért tesszük mindezt. És szerintem ez a légkör a Párizsi megállapodással, az ICAO megállapodással egyre kedvezőbb, és majd még kedvezőbb lesz. Persze folyamatosan húzzunk el előre ezt a szekeret. Kompenzációról is beszélt, ez is egy fontos elem, kétségtelen, hogy a kompenzációnak nagyon fontos szerepe van és pont ezért néhány ország még tud csatlakozni, mert előnyük lesz a kompenzációból, hogyha a kezdetektől részt vesznek a megállapodásban. Igen, még sok munka áll előttünk, de ahogy sokan ezt megtették, és hálás vagyok ezért, hogy értékelték azt, hogy mit sikerült együtt elérnünk eddig. tenger közlekedés éve. Beszéltem erről, és a munkatervet is említettem. Meg vagyunk győződve arról, hogy 2017-re javasolt munkaprogramot teljesíteni tudjuk. Pragmatikusan dolgozunk, realisták vagyunk. Legyünk őszinték, nagyon sok olyan eset volt a múltban, amikor az emberek azt mondták, igen, ezt megtesszük, azt megtesszük, de már amikor mondják, akkor tudták, hogy nem fogják ezt megtenni. Mm, nem akarok olyan elvárásokat kreálni, amelyek nem reálisak. Becsületesen, korrekt módon kívánok eljárni, úgyhogy ez a munkaprogram összeállításának is az alapelve. Igen, teljesíteni fogunk ezekben a témában, a közötti közlekedés témájában, tengeri közlekedés témájában lesz egy sor újrafogalmazás, jogalkotási javaslatokat 2018-ra fogjuk valószínűleg közé tenni. A multimodalitás témája is fontos lesz 2018-ra, reméljük, hogy 2018-ra időben közé tudjuk tenni ezt a javaslatot is. Igen, nyomás alatt leszünk, de 2017-ben a tengeri hajózás témában megteszünk mindent, a határidőket állítunk fel, a bizottság belső folyamatainak is meg kell felelni, mindezek alapján 18 előtt biztos, hogy nem tudunk előállni a jogalkotási javaslattal. De ezt tudom megígérni nyugodt lélekkel jelenleg és próbálok a leginkább korrekt lenni a tekintetben. Az Ille a Kalei témára rákérdezett. Szorosabb együttműködésre van szükség a tagállamok között kockázatelemzés témájában. Ezt a témát a, az illetékes biztossal is tisztázni fogom. A megköze- bevezetőmben is mondtam, hogy nagyon fontos a DigiMove és DigiHome közti együttműködés. Kockázatelemzésre nekünk nincs kapacitásunk, ez a DigiHome kapacitásához tartozik, és ez is egy olyan téma, ahol közösen kell, hogy dolgozzunk, ki kell használnunk ezt a jó együttműködést. Hogyha különböző irányokba lépünk el, akkor az eredmény az nem lesz megfelelő, nem lesz kedvező aránytalan terhet nem szabad a közlekedése terhelni biztonsági okokból. Meg kell azt is vizsgálnunk, hogy a közlekedési rendszer azért hogy tud simán működni. Erre nagyon oda kell figyelnünk, megfelelő egyensúlyt kell kialakítani. Hogyha szorosan együtt tudunk működni a DG Home-mal és a bizottság új task akkor úgy gondolom, hogy pozitívabb eredményeket tudunk elérni. Följegyzettem, följegyeztem azt, ami elhangzott a kompozit fékekről. Megmondom őszintén, nem volt időm, ugye az IKEA tárgyalásokon vettem részt, nem tudtam még részletesen megnézni a jelentést, amit az Európai Unió vasúti ügynöksége készített. De hát én is olyan helyről származom, ahol télen mínusz 25 fok nem ritkán fordul elő, és a svéd és a finn képviselők amit mondtak, ezt majd továbbítom az Európai Vasúti Ügynökséghez, és um, utána fogunk nézni, hogy a kompozit fékek esetén a vasutaknál mit lehet tenni, hogy most ez tényleg előírandó-e a vasutokra, vagy nem. Erre majd vissza fogok térni később erre a kérdésre. Volt egy kérdés a repülő modellekről, és a légi biztonságról nagyon nehéz különbséget tenni repülőmodell és drón között, de igazából nem akarjuk megváltoztatni a szabályokat a repülőmodellezők tekintetében. És itt nagyon-nagyon bonyolult lenne különbséget tenni, és természetesen mi is tudjuk, hogy a repülőmodellezés nagyon népszerű a polgárok körében. Itt Kün kolléga a TEN-T-ről kérdezett. Hát ez, ezzel foglalkoznunk kell. És örülünk, hogy jó hálózati folyosók vannak Európán keresztül. És biztos vagyok benne, hogy megtaláljuk a megoldást. De erről a jövőben mindenképpen még vitát kell folytatni. Tisztelt elnök úr, már lögdös. Jó, hogyha nem tudtam megválaszolni kérdéseket, akkor a kollégáim biztos, hogy írnak majd választ. Juncker elnök beszéde az Európai Unió állapotáról, tehát a közlekedés mindenhol ott volt, és ez nagyon pozitív volt, amikor a belső piacról beszélünk, és én is szeretném ezt így folytatni. De szeretném én is megragadni azokat a prioritásokat, amelyekről Juncker elnök beszélt. Tehát itt nem kell kirántani az összefüggésből az energiauniót, a közlekedést, amennyiben Európáról beszélünk. Tehát a közlekedés mindenképpen mindenhol ott van, és a munkánkon, munkánkon keresztül befolyásoljuk egész Európát. Végezetül pedig a vasúti áfa, hát azt tudom, hogy erről elég régóta vitáznak, és ismerem az álláspontját is, és szerintem működjünk együtt, meglátjuk, mit tehetünk. Köszönöm szépen a figyelmüket. Mi köszönjük. Köszönjük szépen, hogy itt járt, és mindenki megkapta a választ a kérdésre, és mindenképpen megvan az érdeklődés, hogy a bizottságot is érdekli, az, ami a mi szívünket nyomja. Köszönöm szépen, mivel a közlekedés mindenhol jelent van, jelen van, az az érzésünk, hogy mi is mindenhol jelen vagyunk. Tehát támogatjuk a munkaprogramjában, mert a közlekedés mindenhol jelen van. És nem csak itt. Minden jót kívánok, és mi meg folytatjuk a munkánkat. Akkor vagy foglalnak helyet, vagy menjenek ki, mert folytatnunk kell a napirendünket. Akkor áttérünk a következő témánkra. Ez a TEN folyosókon az új technológia, és üdvözölnék még egy látogató csoportot Gabriele Preuss vendégei, és üdvözlöm, hogy itt vannak. So, die Berichterstatterin ist Ines Ayala Sender. Ines Ayala Sender kap Si. Sí. Aprecio el interés que tiene la logística. <laughs> compañeros abandonen el campo. Sí. <laughs> sí. Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem fogom, fogok belemenni abba azokba a részletekbe, hogy a logisztika mennyire fontos az Európai Unióban. A kollégáim ezt tudják, tudják, hogy a Connecting Europe Facility és az ezzel kapcsolatos projektek. Ezeket most be akarom illeszteni a logisztikai témába, hát ez egy kicsit túlzás lenne. Most nem fogok ilyen részletekbe belemenni. Először is szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak. Szeretném elmondani, hogy ez a feladat, amit most ezzel a jelentéstervezettel tervezettel kezdtünk logisztika témájában, a feladat, ami előttünk áll, és egyébként is az európai közlekedési hálózatok tekintetében mindig így közelítjük meg a kérdéseket. Először is szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak, a koordinátoroknak, hogy egyáltalán a, megragadták ezt az időszakot ennek a témának a kidolgozására. De mindezt szeretném beilleszteni egy szélesebb körű kontextusba, hogy milyen kihívások állnak előttünk, a közlekedési fehér könyvvel kapcsolatban, Fankamp úr kezdeményezésével, illetve ezzel párhuzamosan ezt is megkívánom vizsgálni, hogy a, mi történik a köztes felülvizsgálat, illetve előkészítés témájában az új költségvetési keretekkel kapcsolatban. És épp ezért érdemes most végig gondolni ezt a kérdést, mennyire fontos a logisztika, természetesen kapcsolva az összes infrastruktúrális kérdéssel jelenleg és a jövőben főleg a jelenlegi gazdasági problémás helyzet remélhetőleg le fog zárulni. Az összes felhívás, az OECD, Világbank, IMF, Draghi úr részéről is, ugye mi, folyamatosan elhangzik az, hogy beruházásra van szükség, emelni kell a fizetéseket. Nagyon fontos, hogy az Európai Unióban a gazdaság most már újra beinduljon. E, mindezek a kérdések ugye nagyon fontosak először is. Megpróbáltuk meghatározni a saját kezdeményező jelentés korlátai között megpróbáltunk meghatározni néhány elemet, amelyeket ellentmondásosnak találunk, próbáltuk láthatóvá tenni a logisztika és a multimodalitás kérdéseit úgy megközelítve, mint ami kiszolgálója az összes tevékenységünknek. Természetesen van, akinek a légiközlekedés a legfontosabb. A légiközlekedés egy bizonyos környezetben működik, aztán ott a vasút, a közút, de a, az elszigetelt a repülőtereket is ugye másképp kell megítélni, mint az egyéb hálózatokat. Minden mindenhez kapcsolódik. A nagy kihívás a szabad közlekedés, amennyire lehet simán az áruk számára, ami a fogyasztóknak fontos, de általában a gazdaság és a fejlődés szempontjából fontos. Az e-, úgynevezett európai életmód fejlődése számára is fontos mindez a logisztika. Amit megállapítottunk először is, a már elfogadott jogalkotás végrehajtása a logisztika esetén is néhány kihívást jelent. Először is a nemzeti jogalkotás terjedése, amit egy kicsit ösztönöz a better legislation gyakorlat, Ugye mi hangsúlyoztuk ennek a fontosságát, és néhány esetben no legislationként értelmezzük, és pontosan az európai no legislation miatt a tagállamok egyre több nemzeti törvényt hoznak, amelyek viszont az áru szabad mozgását korlátozzák. És ezért azt várom a bizottságtól a jelentésemben, hogy figyeljen oda erre a kérdésre, Egyébként ezt ma már meg is teszik, de minden esetre az Európai Bíróság előtt föl kell lépni a túlzott tagállami jogszabály elfogadása ellen. A Schengeni határok visszaállítása menekültválság miatt természetesen ennek is hatása van az előző vita is mutatta, ugye ahol felmerült a Kálei helyzet, de hát nem csak Káléről van szó az, hogy politikai döntéseket nem hajtanak végre, vagy visszavonják annak a végrehajtását, annak azonnali hatása van az áru szállításra és az európai gazdaság működésére, a gördülékeny működésére. A jelentés egy másik részében az, a foglalkozunk, hogy a Connecting Europe Facility-vel kapcsolatos munkát követően, tehát új folyosok felállítása tartozik ide. Fontos, hogy erőfeszítést tegyünk egy alaphálózat fölállítása érde, érdekében, ami a határon átnyúló akadályokat elmozdítja, megoldja. Fontos, hogy ebben a nagy hálózatban gördülékenyen mozoghassanak az áruk meg kell határozni a logisztikai és áruszállítási felelőseket. Fontos, hogy ösztönzést adjunk ennek a globális hálózatnak is. Ha nincs egy kapilláris hálózat, amely támogatná ezeket az új alapfolyosókat, akkor az lesz a helyzet, hogy a gazdasági és szociális, sőt környezeti jövedelmezése az új folyosóknak akadozni fog fontos figyelembe venni ez, ez irányú erőfeszítéseket is. Tagállami mandátum. Itt a szakbizottság és elnök úr egyébként talán még jobban tudja, mint én. Látjuk itt a bizottság szintjén, hogy hiába készítünk egy 7 éves tervet, vagy akár hosszabb tervet is megfelelő költségvetéssel, hatalmas nehézség, nehézkes, hosszas egyeztetéssel, régiókkal, városokkal, kormányokkal, végülis a kormányok fogadják el velünk együtt ezt a jogalkotást, utána ennek semmi köze a tényleges tagállami helyzethez. A tagállamok elkészítik a saját nemzeti infrastruktúrális árukszállítási és egyéb tervüket, és a kettő ég és föld egyáltalán semmi köze egymáshoz, sőt, sokszor egy, egymással ellentmondásosak azzal, amit maguk ezek az államok fogadtak el a tanácsban. Úgyhogy ezért főleg a 6-os, 7-es pontban ezzel szeretnék foglalkozni, hogy támogassuk a bizottságot, találjunk eszközöket arra, hogy az ilyen helyzeteket el lehessen kerülni. Nyolcas pontban szerepel egy javaslat, hogy az európai szemeszter témájába vegyük be ezt a problémát. A tagállamok által, kormányok által elfogadott infrastruktúrális, infrastruktúrális befektetési tervek a gazdaságélinkítés és a fejlesztés érdekében ezek a tervek ne akadályozzák a az e EU szintén elfogadott tervek végrehajtását. Az európai szemeszter keretében föl tudnánk venni ezt a vitát. Hogyha egyetemmel látszik, hogy a nemzeti tervezés, akár nálunk otthon, megfelel, vagy nem, nem felel meg az EU-s terveknek, akkor ott például a finanszírozást le kell állítani. 9-es pont a rugalmasság kérdése, mert kapcsolódik a pénzügyi témákhoz, a rendelkezésre álló alapok felhasználására is vonatkozok. A, hol vonatkozik a bizottságnak, van olyan téma, ahol más a, kérdé, más a hozzáállás ehhez. Mindenesetre a logisztika és a multimodális területen nagyon fontos, hogy támogassuk az áru szállítás javítását multimodális modellekkel. Ehhez szükség van egy európai koordinációra, logisztikai platformok érdekében, az áru mobilitás támogatása érdekében. Most nem azt mondom, hogy legyen egy új koordinátor, meg kell határozni, hogy pontosan kilássa el ezt a feladatot. Most zárul le néhány pályázati felhívás szektoriális szinten, és ezért a 15-ös pontban azt kérem, hogy a bizottság a szektor specifikus jellemzőit emelje jobban ki, például a városi csomópontok és a platformok tekintetében Elnök, kérem zárja le a beszámolóját. Igen, már csak három témát szeretnék említeni. Egyébként én előttem nagyon hosszasan szólaltak fel az emberek. Most öt évente egyszer én is kapok egy jelentést, azért szívesen venném, ha én is ehhez elég időt kapnék, hogy bemutassam a jelentésemet. 19-es pont. Itt a az szerepel, hogy újra kell gondolni a megavonalak kérdését, a kibocsátás csökkentés témáját, főleg az új szállítási módok esetén, amelyeknél lehetőség van a kibocsátás csökkentésre. 20-as, 21-es pont, zöld folyosók kérdése, témája, ezeket föl lehetne állítani, hiszen ezekkel lehet javítani a járművek témáját, lehetnek akár 100%-ban kibocsátás mentes járművek, jobb szabályokat kell kidolgozni, a zöld folyosók esetén is fontos a multimodalitás kérdése, mindez javíthatja az áruk szabad mozgását. Végül a bizottságnak irányító szerepet kell vállalnia, koherens módon kell összeegyeztetnie az összes elemet, azért, hogy akár az elektronikus, illetve informatikus aspektusok, aspektusok a papíralapú munka egyszerűsítése témájában is úgy gondolom, hogy erre jobban kell ösztönözni a bizottságot. Vannak olyan új szakmák, amelyeknél fontos a logisztika, a modalitás, ezek modernizálódnak nagyon gyorsan, exponenciálisan. Köszönöm. Danke sehr. Jetzt Claudia Schmidt. Köszönöm szépen. Köszönöm. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak ezt a prezentációt, a jelentést. Szerintem a szöveg számos pontban nagyon jó, kihangsúlyozza a logisztikai szektor jelentőségét az európai gazdaság számára, tehát hogyan lehet a hatékonyságot növelni, hogyan lehet környezetvédelmi igényeknek megfelelni. Tehát nagyon fontosnak tartom. Nagyon pozitívnak látom Bulc asszony ötletét, hogy 2017-ben legyen egy külön projekt a multimodális projektek tekintetében a városi agglomerációknál hogy a logisztika itt érvényesüljön a legjobban, hiszen a városi agglomerációkban vannak a legnagyobb problémák. Tehát az európai társfinanszírozás lehet észszerű, és ettől függetlenül nem szeretném a stabilitás és növekedési paktumot felhígítani, hiszen szerintem nem lehet a fenntartató növekedést adósságokkal finanszírozni. Tehát, hogyha úgy lenne, mint ahogy a jelentés erről szól, akkor Görögország, Olaszország, Portugália gyönyörű gazdag országok lennének adóság nélkül, és Németország meg Hollandia nem, hát azért nem teljesen ez van. Nagyon fontos, hogy egy pontot kiemeljek, és amely hiányzik véleményem szerint a jelentésben, tehát a multimodális közlekedés szerintem nem lehet a hagyományos közlekedésre leszűkíteni, hanem próbáljunk egy jövőorientált megközelítést keresni, a 21. század igényekkel megfelelni, és nem a 20 -nak. Ez pedig azt jelenti, hogy néhány év múlva, ha így halad a fejlődés, a drónok nagyon fontos szerepet kapnak, és mindenképpen az áruszállításban is növekszik majd a szerepük. Tehát a drónok által nyújtott lehetőségeket ki kell használni, hogy integráljuk a meglévő közlekedési szállítási rendszerekbe. A kérdés, hogy hogyan, hol repüljenek, hogy drón folyosókban állapodjunk meg, vagy mondjuk autópályák fölött repüljenek, vagy autópályák közelében, tehát ezt mindenképpen meg kell tárgyalni. És az elkövetkezendő hetek, hónapok feladata is lesz, hogy ezt megvitassuk. De mindenképpen el kell gondolkodni ezen. Nagyon fontosnak tartom. És még egyszer, köszönöm Ayala Sender képviselőasszonynak az elképzeléseit, ezekről a dolgokról még nagyon intenzív eszmecsere lesz. Köszönöm. Koszanovszki kolléga. Köszönöm. Én szeretném az előadónak megköszönni a jelentést. Néhány helyen biztos, hogy egyetértünk, és mindenképpen támogatni fogom. Tehát eh, nagyon fontos az, hogy a logisztika, a multimodális szállítás nagyon lényeges. És európai szintű prioritást kell adnunk ennek a témának. Ezt aláírom. Természetesen van értelme jobban tervezni a városon belüli infrastruktúrában, hogy ezeket jobban összekössük európai hálózatokkal. A szubszidiaritás elvét is figyelembe kell vennünk, hiszen hallottuk, hogy milyen előnyei, hátránya vannak, de valószínűleg más megoldást kell találnunk, más megoldásokat. Örülök, hogy a műholdas navigációs programunkra, a Galileóra is kiterjed a jelentés. És ebben az összefüggésben szeretném a biztonság szempontját kiemelni, hogy nagyon jó lenne, hogyha lenne még plusz navigációs rendszer, hiszen a Galileo felhasználásában még nagyon sok reményteli programunk van, amelyeknek a jelentőségét nem láthatjuk be. Tehát a közlekedés területén a záró részekben is találunk érdekes dolgokat, tehát például a szociális dömping, protekcionizmus, a protekcionizmus megsérti az egységes belső piacot, és itt természetesen felmerül a kérdés, hogy hogyan találunk megfelelő megoldást. Most köszönöm szépen az előadónak, és örülök az együttműködésnek. Danke sehr, jetzt ist... Muchas gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani Inesnek, az előadónak az elvégzett munkáért. Vannak dolgok, amiben egyetértünk, például, hogy mennyire fontos a logisztika, és egy megfelelő, most van a megfelelő időpont, hiszen most történik a pénzügyi keret felülvizsgálata. Mindegyik fejezetet alá tudnánk írni, de azért egy általános megjegyzésre szeretnék élni. Egy dolgot folyamatosan említünk és ismétlünk, mm, évek óta vagyok képviselőjén én is, szinte minden megvan papíron. A tényleges és komoly probléma, hogy a tagállamok nem követik azokat a döntéseket, amelyeket a parlamenttel közösen meghoztak, amikor a saját terveiket kidolgozzák, költségvetésüket meghatározzák. 2013-ban határoztuk el az új vasúti folyosók témáját. A tagállamokkal együtt meghatároztuk a prioritásokat, és e tekintetben azt határoztuk meg, hogy az európai források csak ez, az ilyenfajta projekteket támogatnak meg fel határidővel. És mit látunk? A tagállamok már megint szinte egyáltalán nem tesznek semmit a prioritást élvező infrastruktúrális beruházások végrehajtása érdekében. Ez környezeti problémákat okoz, túlzott forgalmi problémákat okoz, logisztikai problémákat okoz. De mit kell tenni? Koherensen meg kell valósítani, végre kell hajtani, és ezt kell, hogy kérjük a tagállamoktól határozottan, hogy az összes közösen elfogadott politikai terveket ha, ha hajtsák végre. Elfogadtunk egy negyedik vasúti csomagot. Miért? Mert a harmadikat nem hajtották végre. És tudjuk, hogy milyen akadályok voltak. Ez a piacra is hat, a logisztikára hat, és főleg a befektetéseket kell megvizsgálni, a magánbefektetések. A szektorokban a magánvállalkozók nem fognak befektetni, hogyha nincs jogi bizt- jogbiztonság, ha nincs harmonizáció európai szinten. És hogyha nem ugyanolyan feltételekkel tudnak működni a 28 tagállam vállalkozásai. Ez az alapprobléma. Ha ezt nem oldjuk meg, akkor az probléma. Hogyha felelősen, koherensen végrehajtjuk az elhatározott projekteket, akkor az megoldás jelent. Kapillaritás, igen, ennek működnie kell, ezzel egyetértek. De hogyha a prioritást élvező projekteket nem hajtjuk végre, akkor sokkal nehezebb az egyéb területeken is dolgozni. És ezért vannak kétségeim, úgyhogy lehet, hogy majd módosító indítványokat is be fogok nyújtani el tekintetben. Meglátjuk. Nem tudom, hogy a bizottságnak van-e megoldása ezekre. Mit tehetünk azért, hogy a tagállamok a költségvetésükbe ne olyan projektet vegyenek be, amelyeknek nincs prioritása hogy tudjuk arra kötelezni a tagállamokat, hogy a prioritást élvező projekteket hajtsák végre. Ez a túlterhelési problémát okoz, a GDP, éves GDP 1%-ába kerül mindez az EU szintjéről. Ezzel nagyon sok minden más meg lehetne valósítani. Szerintem azt kell kiemelni, hogy javítani kell az interoperabilitást, a multimodalitást, ez alapvető a logisztika szempontjából és a képzést az kell legyen a céljunk, hogy európai szintű paramétereken működjön a képzés, ha legyen harmonizált. Miért? Azért, hogy a dolgozók egyik helyről a másikra, egyik országból a másikba elmehessenek dolgozni gond nélkül. Továbbá pontosan, specifikusan említeni kell az innováció szükségességét. Ez egy olyan szektor, ami az innovációnak köszönhetően változni fog, Egyetetek azzal, hogy rá kell kérdezni, hogy a Galileo projekttel mi történt. Milyen sokat beszéltünk róla, de nincs végrehajtás. Úgyhogy a módosító indítványaimmal meg fogom erősíteni az egyes bekezdéseket, de főleg koherenciát fogok kérni a végrehajtás tekintetében, a multimodalitás megerősítése témájában, a képzés, innováció érdekében és a magánbefektetés ösztönzése témájában, de azt is el kell, hogy várjuk, hogy a közbefektetés hatékonyan és hat, használja föl a közjavakat. Elkülön. Elkülön. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Szender előadónak a munkát. Nagy érdeklődéssel követtem annak alakulását a szöveg jó áttekintést ad arról, hogy mi lenne szükséges ahhoz, hogy az európai logisztikai központok ö, jobban kialakíthatók legyenek. Tehát a városi közlekedés tekintetében az Európai Uniónak nincsen hatája, hogy milyen a logisztika, mennyire hatékony a logisztika a városi közlekedésben, tehát mindenképpen a feltételeket lehet javítani, például az infrastruktúra fejlesztésének a támogatása. A digitalizáción felhasználása mindenképpen hozzájárul a fejlődéshez, és eh, itt érdemes erőt kifejteni. A közlekedési miniszterek eh, is eh, tudják, hogy van még tanulnivaló, hogyan lehet fejleszteni, hatékonyabbá tenni a logisztikát. A piaci szabályok olyanok, hogy a cégek nyilván megpróbálják saját maguknak a legtöbbet kihozni belőle. De erősíteni kell a dialógust, erősíteni kell a párbeszédet a különféle ágazatok között. A logisztika tekintetében Európában azt látjuk, hogy óriási fejlődési potenciálja van, és pedig úgy, hogy intelligensen tervezzük meg a kapacitásokat, intelligensen szervezzük meg az útvonalakat, a szabályoknak pedig átláthatónak kell lenniük. Örülök, a bizottság Digital Transport és Logistic Forum javaslatának, azonban eh, itt eh, eléggé kevéske eredmény járt ezekkel a kezdeményezésekkel, és eh, szeretném fölhívni arra a kockázatra is a figyelmet, hogy ebben az összefüggésben jobban meg kell értenünk a logisztika felhasználóinak a szempontjait. Tehát jobban meg kell hallgatni őket, éppen ezért szükségünk van egy erősebb párbeszédre. A saját szakbizottságunk és az európai logisztikai szolgáltatók között. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank, ich bedanke mich. Köszönöm szépen én is az előadónak elhangzott, hogy a tagállamok sajnos nem játszák velünk együtt a játékot, és gyakorlatilag nincs olyan projekt, am, tehát bármennyire jónak tartunk is egy projektet, ha a tagállamok nem akarják, akkor abban nem lesz semmi. A Connecting Facility elfogadták a bizottság, a parlament, szinte minden politikai döntéshozó, de a tagállamok blokkolják. Ezért kéne a bizottságnak ösztönzőket megfogalmaznia, hogy érdemes legyen az európai hozzáadott értéket a tagállamoknak megvalósítani. Nem a helyi vasutak a fontosak, hanem a nemzetközi közlekedésben fennálló szűk keresztmetszetek elkerülése. Ha ezt nem kezdjük el, akkor 20-30 év múlva is ugyanitt fogunk tartani, és ez azért visszahatott a tagállamok érdekeire is. Ez nem érdeke egy tagállamnak, hogy izolálódjon. Bármennyire jók vagyunk egyes logisztikai területeken, a logisztikai projektjeink 30%-a alul finanszírozott, és főleg a tagállami hozzájárulások hiánya miatt. Mert nem akarják belátni, vagy úgy csinálnak, mintha nem látnák be, hogy az európai hozzáadott érték egyben nemzeti érték is. Ezt kéne valahogy a bizottságnak valamilyen bölcs tanító módjára, vagy ha másképp nem megy, akkor egyéb ösztönzőkkel a tagállamok tudomására hoznia. Elnök úr, köszönöm a szót. A bizottság üdvözli Szandár jelentését, ez egy átgondolt minőségi szöveg, és a biztonsági aspektusoknak, amelyeknek önök fontos szerepet szállnak, mi is elkötelezett hívei vagyunk. Ahogy Szent asszony is kifejtette, logisztika történetében, fejlesztésnek történetében vissza kell menni arra a bizottsági cselekvési tervre, amely azt a címet viselte, hogy mitől lenne jobb a logisztika. Az infrastruktúra fejlesztés, digitalizációt, finanszírozást és normákat igényel. Ezek mindmáig érvényesek, és mi kötelezettek vagyunk mellettük. Az infrastruktúra fejlesztés, a hálózat fejlesztés, a terminálok fejlesztése, a városi légiközlekedés csomópontok fejlesztése, egyben a multimodalitás záloga is, és az, hogy ez összehangoltabb, minőségibb legyen, ahhoz több összefogás lenne szükség. A multimodalitás sok helyütt csak vágyálom, de nem valósul meg. Nem csak a legnagyobb projektek kapcsán kell ezeket megfogalmazni, hanem a kis méretű projekteknél is fontos az interoperabilitás, a multimodalitás. Egyszerű dolgokat jelentenek ezek, tehát hogy milyen a tehervonatok rakodó felülete, illetve vagonok oldala. Sok apró intézkedéssel lehetne az interoperabilitást fejleszteni. Az elemzésünk arra irányul, hogy ezeket feltárja, és a koordinátoraink alágazati elemzéseket is írnak, ezek mind befolyásolják majd a logisztikáról szóló jelentésünket, amelyet Szender szoros együttműködésben kívánunk megírni. Második mondandóm, hölgyeim és uraim, az, hogy igen, mindennek van digitális vonulata. A közlekedés és logisztikai fórumon is elhangzott, hogy a digitalizációt fel kell gyorsítani, és össze kell kötni a különböző közlekedési módozatokat a digitális platformon, hiszen a vízi, a szárazföldi ö, áruforgalom nagyon könnyen ö, simábbá tehető, hogyha a digitális adatok cseréje megvalósul. Ez is egy logisztikai aspektus. Lenin kolléga is elmondta ezt. Ami pedig a finanszírozást illeti, és ezt többen felvetették önök közül, a Horizont 2000-es eszköz, de az összecsatolási eszköz is azt támogatja, hogy ez megvalósuljon. Jövő héten lesz egyébként egy olyan konferenciánk, amelynek pont a költségvetése, a pénzügyi finanszírozási kérdések lesznek a témái, és remélem, hogy ez eredményeket hoz, és utána erről konkrétabban is beszélhetünk majd. Van bőven munkánk, a jelentésből is látszik ez, főleg, hogyha a költségvetés tervezés területén odafigyelnénk, akkor sokat el lehetne érni. Ayala Sender asszony is rámutat arra, hogy a csomópontoknak a költségvetésben több szerepet kéne adni, a digitalizációnak is, és vannak itt alacsonyan függő ö, gyümölcsök is, amelyekért csak föl kéne nyúlni. Elnök úr, amit most csinálunk, az valószínűleg ö, visszafordíthatatlan módon pozitív hatást okozna az Európai Unió országainak, lehet őket biztatni ezzel, ez egy olyan európai hozzáadott érték, ami a tagállamokat is szolgálja. Egy, egy hangban, egy hangulag gondolkodunk Ayla Sender asszonyjal, akinek most ismét megadom a szót, mondja az elnök. Először is szeretnék nagy köszönetet mondani a kollégáknak, árnyékelőadóknak, a Reuters úrnak is a javaslatokért. Remélem, hogy majd módosító indítványok formáját fogják ezek tenni, és rajta úrnak külön köszönet, hiszen a bizottság mm, nagyon aktívan követi ezt a témát. Szeretném elmondani, hogy teljesen egyetértek azzal, hogy erősíteni kell a Galileót, hiszen ez az a platform, amelynek a feladata hogy támogassa az áruszállítást. A kapitalitás témájában igaz. Számomra a kapitalitás a legalábbis a, mondjuk, hogy a felhasználók részéről az igény az, hogy ez működjön, ez kapcsolódik az EFSI-hez, de egy olyan csapdába kerülünk, hogy az új folyosók, amelyek prioritást élveznek, és amikor ki akarjuk egészíteni az EFSI-vel, a Juncker tervvel, amiben ugye magántőke is van, akkor nem tudjuk biztosítani az első témát, vagyis az úgynevezett híres hábot, nem tudjuk meghatározni a kapacitásokat, potenciálokat, és ezt kellene megoldani. Főleg a legfontosabb, hogy ne legyen itt ellenmondás, ez rendkívül fontos számomra. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy nem eléggé határozott a hozzáállásom, de az én célom az, hogy kötelezzük a tagállamokat a harmonizálásra, hajtsák végre azt, amiről maguk a tagállamok döntenek a tanácsban. Ne legyen ellenmondás. Egyetértek azzal is, hogy a kis lépések sokszor akadályozzák a nagy projektek végrehajtását. Rújtesz úr, még egyszer köszönet, folytatjuk a párbeszédet, igyekszünk kijavítani a jelentést, például a finanszírozás témájában, a láthatóság kérdésében nagyon fontos, hogy gördülékenyen haladhassanak az áruk, fontosak az innovációs aspektusok, a fejlesztési kohéziós kérdések, és itt nagyon sok munkahelyről is szó van. Köszönöm szépen. A módosítók határideje október 18-a. A TRAN bizottságban december 5-én szavazunk, a plénumon januárban szavazunk. És ezzel a ma délelőtti ülést berekeztem. 15 órakor itt találkozunk a zajról szóló meghallgatáson. Addig minden jót kívánok, és délután találkozunk.